Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Um, Jó napot, hölgyeim és uraim! 5 perccel múlt 3 óra. Kezdjük el a délutáni második ülésünket. Szeretnék üdvözölni mindenkit mindenek előtt vannak vendégeink is a ma délutáni fő eseményre jöttek, ez pedig Tarabella úr jelentésének első vitája lesz a szakbizottságunk részéről a közbeszerzési irányelvek tárgyában. Másfél órás vitát terveztünk, mert szeretnének kollégáim elmélyülni ebben a javaslatban, és ezt követően fél öttől fél hatig Koperáti úr a nyugdíjak tárgyában született véleményét tárgyaljuk majd, és ötkor kezdjük a koordinátorok ülését. Ez a délutáni terv. Üdvözlöm mindazokat, akik a webstreamen figyelnek, néznek bennünket, közösen a közbeszerzések vitáját. Ha szeretnének a szakbizottság hírleveléből rendelni a weboldalon megtehetik, ezzel követ, ezen a hírlevélen követhetik nyomon a, hír, a munkánkat. Szeretném a szakbizottság összes tagjának figyelmét felhívni arra a tényre, arra az anyagra, amit kiosztottunk önök között, azt a szakbizottsági állásfoglalás tervezetet, mely a belső piac intézkedés csomag következő lépéseit, növekedésre vonatkozó következő lépéseit taglalja. Bárnyi úr kérte ezt hogy hozzájáruljunk ahhoz a munkájához, amely 2013-ra határozza meg a belső piaci intézkedés csomag végrehajtásának tervét. 89 módosítót tartalmaz a mi anyagunk, holnap szavazunk, júniusban kerül a plenáris elé ez az anyag, és a következő júniusi plenáris ülés szerdai napján Várnyi úr is bemutatja majd azt a jelentését, amely a belső piaci intézkedés csomag végrehajtását taglalja, illetve a, annak kormányzására, javítására tett javaslatokat tartalmazza, valamint a 2013-as végrehajtásra vonatkozó terveket tartalmazza. Remélem, hogy ott lesznek. Strasbourgban bizony ott lesznek, de azért a naptárukba írjanak be egy nagy felkiláltó jelet. Jó lenne a szabadságunktól, minél többen ott lennének, hogy bármi úr javaslatait meghallgassák. Tehát, mint tudják, az egyik legfontosabb javaslat, melyet, melyen dolgozunk, két egymáshoz kapcsolódó közbeszerzési irányelv. Tarabella úr a jelentéstevünk, minden nyelven megvan most már a jelentése. Először az árnyék előadók szólnak hozzá, Engel úr helyett Van de Kamp úr szólal majd hozzá, Kreutzmann úr, akit megint üdvözlök, soraink között, Alden nevében Rüle, a, asszony a zöldek, Kozusznik úr a saját frakcióm nevében, én is megtámogatom majd később, Dionys úr nincs itt, de később befuthat. Tehát mindjárt megkérem Tarabella urat, hogy beszéljem. A japán delegáció tagjaként én ki fogok surranni, hogy találkozzak japán parlamenti képviselőkkel, Verni asszony veszi át az elnöki teendőket addig. Nem akarom tovább sépelni a szót, hanem megadom a szót jelentéstevőknek, Tarabella úrnak mutassa be a szakbizottságnak a jelentését. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves Malcolm. Kedves kollégák, először is szeretném elmondani, hogy ez a jelentés, aminek a papírkupacnak a része, ami önök előtt található, az az én munkám, de nem fogok elnézést kérni érte, mert ahogy az imént is hallottuk, ez egy emblematikus belső piaci dokumentum, és szeretném talán önökkel közösen elmélyedni egy kicsit bizonyos pontokban, bizonyos javaslatokban. És ahogy azt a Dán elnökség javasolta, egy olyan módszerről van itt szó, amit a parlament ihletett, klaszterekről van itt szó, szerettünk volna egyéni módon, de legalábbis a tanácstól mindenképpen függetlenül működni. Így megvizsgálhatjuk, hogy mik a különbségek a tanácshoz képest, ami az első klasztert illeti, amiben számos cikk található, először is itt egy olyan eljárás szerepel, amit a bizottság javasolt, és ez a jövőben nagyobb súlyt kaphat. Ez nagyobb rugalmasságot biztosít, szabadabban lehet választani a, az elérni kívánt cél érdekében az eszközök között. fontos prioritás számunkra az állami piacok és a közbeszerzés. Ezért fontos számomra a 24. pont az, hogy ezt az irányelvet valamennyi tagállamban kötelezen alkalmazni kelljen. A bizottság által javasolt átültetés a tagállamok kénye kedvére hagyná, hogy alkalmazzák-e a rendelkezéseket. Különösen fontos az innováció, ugyanis ez az Európa 2020 stratégia kulcsfontosságú elemét képezi, és a növekedéshez is jelentősen hozzájárul. Az innovatív projekteket kívánjuk támogatni a közbeszerzéssel is, az innovációs partnerségek támogatásával. Ezt a bizottság is javasolta. Ami a második klasztert illeti, ez a piacok közbeszerzések stratégiai használata. Itt is számos a 40, 55, 56, 60, 67 és 70-es számú cikkeket is érinti. A technikai specifikációk szerepelnek a 40. pontban, a szociális szempontból fenntartható termelés. Ezek az új rendelkezések korlátozzák a pályáztató hatóság megkötik a kezét, és így figyelembe kell venni a szociális dimenziót is a megrendelt munkák esetében. Ez egy fontos módosítás stratégiai szempontból kell használni a közbeszerzést. Ami pedig az átláthatóságot illeti, itt háromszoros hatásról beszélhetünk. Először is a legfontosabb talán az, hogy a munkák és a szolgáltatások jobb minőségűek lesznek a polgárok számára, és jobb védelmet biztosítunk a dolgozóknak is. A második, hogy a gazdasági szereplőknek nagyobb átláthatóság és jogbiztonság fog létrejönni. A harmadik az, hogy javul az átláthatóság, hiszen az odaítélő hatóságnak egyértelmű kritériumok alapján kell dönteni, amelyek őt is kötelezik. Ezeket a kritériumokat neki magának is tiszteletben kell tartania, és így nyilvánosság előtt felelőssé válik ezekért. A, a dokumentumok különösen az 58-as, 59-es, illetve a 12-es, 13-as és 14-es mellékleteket kell itt figyelembe venni. A KKV-k így hozzáférhetnek mindazokhoz a véleményekhez és paraméterekhez, amelyek a platform keretében megszülettek, mindenféle külön intézkedés és költség nélkül. A pályázati felhívásokat manapság még szétaprozódott keretek között hozzák nyilvánosságra így alacsonyabb lesz a költsége a pályázásnak is, hiszen minden információ, például a táblázatok, a grafikák, a listák digitális formában lesznek hozzáférhetőek. És így a KKV-k nem kerülnek kizárásra, könnyebben be tudják majd szerezni az adminisztratív eljáráshoz szükséges dokumentumokat, és könnyebben eldönthetik, hogy részt kívánnak-e venni a pályázaton vagy sem. Ennek az eredménye nagyon pozitív, és ezt mind az odaítélő hatóság, mind pedig a gazdasági szereplő megerősíti, mert észlelik, hogy egyre javul a folyamat minősége, csökkennek a költségek és a bürokratikus teher. Ami pedig a verseny, versenyt, az átláthatóságot és a gazdasági szempontból legerősebb ajánlat kiválasztása teszi lehetővé a best value for money, legjobb értéket a pénzünkért elv alkalmazása. Aztán a hatodik pont a KKV-kat érinti. Ez is egy igen fontos pont, amit a bizottság is hangsúlyoz. Szerettem volna én is kiemelni, hogy a KKV-k részvétele a közbeszerzésekben valóban szükséges ahhoz, hogy garantáljuk a jobb versenyt, és így olyan ajánlatok csoportosulnak a piacon, ahogy a 16. Eh, cikkben is szerepel, a konzorciumra kiváló példákat láthattunk például eh, Olaszországban, ez egy eh, remek és rugalmas eszköz. A bizottság által a 44. pontban javasolt intézkedés lehetővé teszi a KKV-k nagyobb arányú részvételét, hiszen a piac mérete kisebbé válik, és ez megőrzi ezt a lehetőséget, hogy a KKV-k szerezzék meg az adott piacot. Ez az intézkedés számomra különösen jelentősnek tűnik, és ez a 71. cikkben található alvállalkozói rendszer szabályozása. Ezt már számos tagállamban szabályozták. Olaszországban sokkal szigorúbbak ezek a rendelkezések, mint mint az Európai Unióban, Franciaországban is léteznek már szabályok a közvetlen kifizetésre vonatkozóan, de az alapvető cél az, hogy a közbeszerzésben ne szivároghassanak be a bűncselekményekben vétkes vállalkozások. Az alvállalkozás révén a hivatalosan szerződést elnyert vállalkozások továbbadják azt a munkát, és olyan vállalkozások végzik azt el, akiket nem lehet ellenőrizni, nem lehet tudni azt sem, hogy kik ők valójában. És számos alkalommal volt példa arra, hogy a piacon a munkát végül azok nyerik meg, akik illegálisan dolgozó munkavállalókat foglalkoztatnak, mindenféle szociális védelem vagy szerződés nélkül. És ezt önök is beláthatják, a javaslatomban is szerepel, hogy Természetesen fenn kell tartani az alvállalkozói rendszert, ez fontos, sőt meg is kell erősíteni, hiszen ha egészségesen működik, akkor lehetővé teszi a kis és középvállalkozásoknak, hogy hozzáférjenek azokhoz a piacokhoz, amikhez egyébként nem lenne hozzáférésük. De meg kell küzdenünk a, a homályos, zavaros alvállalkozókkal, például ami, arról az esetre, amikor a hetedik vagy nyolcadik vállalkozó végzi el a tényleges munkát. Tehát valaki esetleg nem is dolgozott, csak a jutalékot vette fel, nem is végzett munkát, vagy ha rosszul végezte el a munkát, akkor nem, a, nem vonatkoznak rá a törvények vagy az európai irányelvek. És ezeknek fizetjük ki a pénzt. Ezért gondolom azt, hogy rendkívül fontos az alvállalkozást hatékony módon szabályozni. Hangsúlyoznám, hogy ez a bejárat a KKV-k számára a közbeszerzési piacra, ahonnan ma még nagyon sokszor ki vannak zárva. A 83, 84 és 87-es cikkben szereplő módon látható, hogy ezekre az intézkedésekre szükség van annak érdekében, hogy a munkaügyi biztonság és egészség rendelkezéseit be lehessen tartatni. Az egyes országokban eltérő a jogrendszer. Nem szeretném, hogy az ellenőrzés fokozott bürokráciához vezessen, annak hatékonyabbnak kell lennie. Ezért szeretnék létrehozni azokban az országokban, ahol nincsen közbeszerzési felügyeleti hatóság, egyrészt, és itt csatlakozom a bizottság véleményéhez, hogy itt rétre kell ezt hozni. De ahol vannak olyan országos vagy regionális szintre levitt rendszerek, mint például Németországban vagy Belgiumban, akkor ezt rá kell bízni a nemzeti hatóságra. A 84-es cikkben látható, hogy ahol van olyan nemzeti vagy regionális szintű föderális hatóság, akkor semmilyen szervezetet nem kell létrehozni, hanem ezeket a kiegészítő feladatokat rá lehet bízni a már létező hivatalokra. És mielőtt befejezném mondandómat, szeretném még hozzátenni, hogy az általános és az ágazati irányelv 8. és 9. cikkét tekinthetjük együtt, hiszen egy különbség van a kettő között, egyetlen különbség van köztük, egyébként geometriai és szemantikai szempontból ugyanazt jelentik. A 11a cikk az ágazati irányelven belül azok a szervezetek, amelyek egyes ágazatokban a magánvállalatokkal kénytelenek versenyezni, nem szeretnék megnyitni a piacot, hiszen ez a versenyt jelenteni. Hogyha megnyitjuk a piacot, akkor azok a magánvállalatok, amelyekre nem vonatkoznak ugyanazok a szabályok, kénytelenek lesznek felfedni például a stratégiájukat. Ezért ezt meg tudom érteni. De az irányelv alkalmazása alól nem lehet kibújni, nem is szeretném ezt megszegni, és ezért szeretnék egy olyan cikket bevenni, ami egyszerűen azt mondja ki, hogy erre a problematikára figyelni kell az állami vállalkozások tekintetében, gyakran olyan tevékenységet kénytelenek végezni, ahol verseny van. És a közbeszerzési piacok stratégiai jelentőségek lehetnek. Itt nem kell megköveteni tőlük, hogy felfedjék stratégiájukat, hiszen a versenytársaik sem teszik ezt meg. Hogyha nem is tudunk belemenni a részletekbe, szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadónak, akivel számos alkalommal összeültem. Tudom, hogy most a versenyképességi tanács következik, és a bizottság egy része ezen jelen van, és most ott kell neki is lennie, de remek munkát végeztünk Wittner úrral, és közvetlenül tudtunk válaszolni a klaszter módszer alapján a kollégák kérdésére. Volt még két ülés az árnyék előadókkal, egyénileg találkoztam minden árnyék előadóval, és természetesen a bizottság, az IMCO bizottság titkársága is sokat segített. Nem volt könnyű ez a munka, az ütemterv meglehetősen feszített volt, és át is adhatják ezt az üzenetet azoknak a kollégáknak, akik ezzel foglalkoznak. Más bizottságok gyakran frusztráltak amiatt, hogy a módosítókat június 14-ig lehet benyújtani, ami az ütemtervet illeti, én igyekeztem az betű szerint betartani, ugyanis a célunk közös, és hogyha ez valakit frusztrál, akkor elnézést kérek, de minden esetre találkoztunk az előadókkal és az árnyék előadókkal, és ezt a jövőben is meg fogom tenni, hiszen ez a téma, bár már négy hónapot szenteltünk neki, és ez december 24-én kezdődött, tehát bő négy hónapról van szó, de ez alatt számos különböző találkozó zajlott le, de most már ideje megkezdeni a munkát, hiszen a kollégák segítsége fogja majd a szükséges dimenziót, mélységet megadni neki, most érkeznek majd a módosítók, és remélem, hogy a munkamódszer azon alapul majd, hogy nyitottak legyünk, és ez továbbra is így marad. Köszönöm, elnök úr, hogy meghallgattak, és most rendelkezésre állok a kollégáknak, nyugodtan tegyenek megjegyzéseket, tegyenek fel kérdéseket. Köszönöm a figyelmet. Good. Well, thank you very much. Köszönöm. Köszönöm az előadást. Nagyon átfogó a jelentése is, és nagyra tartjuk a munkáját, és az árnyék előadókkal való együttműködését, hiszen olyan ütemtervünk van, amely igazodik ennek a jelentésnek a gazdaság implikációhoz, úgyhogy nagyon nagy érdeklődésre tart számot ez a jelentés. Úgyhogy mindjárt halljuk az árnyék előadókat. Hogy üdvözöljem Svédországból a látogató csoportunkat. Koraca Bilt asszony vendégei és örülök annak, hogy ezen a fontos vitán itt vannak ma. Tehát árnyék előadók, Weisberger asszony, Pietikainen asszony, más még, Rüle asszony, Stiller asszony, Van de Kamp úr, Kreuzmann úr, és ha az előadók Előadták a véleményüket, mivel sok időnk van, ezért teljes vitánk lesz, úgyhogy ha bárki más hozzá szeretne szólni, kérjük, jelezze, várom, hogy jelezzék. Weiler asszony, igen. Akkor van de Kampúr. Elnök úr, köszönöm szépen. a saját elveimet lábbal tiporva angolul fogok hozzászólni, mert Frank Engelt helyettesítem a néppárt előadóját. Úgyhogy őt hibáztassák, hogy angolul vannak a jegyzetek. Ennek az irányéva elvnek a fő célja, hogy az állami pénzeket hatékonyan költsük el. Ehhez nagyon pontos és hatékony jogalkotásra van szükség a közbeszerzést illetően. Ez az EU GDP-jének majdnem 20%-át teszi ki. Egyszerűsítenünk kell a pályáztatás szabályait, biztosítanunk kell minden résztvevőnek a jogbiztonságot, és az innovatív megoldásokat kell támogatnunk, hogy így javítsuk a részvételi arányát a KKV-knak. Frank Engel üdvözli Tarabella úr jelentéstervezetét, és nagyon sok mindenben egyetért az előadóval. Különösen abban, hogy a szociális kritériumokat figyelembe vegyék, akkor, amikor a küszöbön felüli szerződéseket megítélik. Üdvözöljük a környezetvédelmi kritériumok bevételét, de a, bizton, a bizottság jelentése a szociális dimenziót nem veszi figyelembe. Hogy ezen változtassunk, a raportőr a socially Sustainable Production Process új kifejezést vezette be, a szocialistan fenntartható termelési módszereket, és javasol, ja, hogy változtassuk meg a kiválasztási kritériumokat. Frank Engel a szociális kritériumokat támogatja, de nem ért egyet azzal, hogy ezeket bevegyük a kiválasztási kritériumokba is, mert ez ahhoz vezetne, hogy azokat választják csak ki, akik a szociálisan fenntartható termelési módnak felelnek meg, vagyis maga a pályázat nem a termékről szólna már, hanem egyszerűen az adott cég politikájáról. Ez pedig nem támasztaná alá a közbeszerzés célját. A szociálisan fenntartható termelési folyamat, amelyet a raportőr javasol, ez egy alaposan megvizsgálandó folyamat, mert így a jelenlegi formában túlságosan flexibilis és nagyon sokféleképpen értelmezhető, és a kollektív egyezmények ez alapján előnyöket élveznének amikor a pályáztatást végzik. A kollektív szerződéseket meg kell vizsgálni, csak olyan kételező értékű kritériumoknak megfelelően, mint a jogszabály kitételei. Frank Engel nem ellenzi a Socially Sustainable Production Process-t, de ugyanakkor fenntartásai vannak ennek a definíciójáról és arról, hogy ezt a pályáztatás minden egyes lépésében figyelembe vegyük. Így aztán ezt a fogalmat jogilag értelmezhetővé kell tennünk, és végrehajtathatóvá, hogy a várható pozitív hatásokat ne veszítsük el. A 76-os szik itt a raportő azt javasolja, hogy közös felelősségvállalást vállaljunk az alvállalkozói hálózat tiszteletben tartására. Frank Engel viszont nem támogatja ezt a megoldást, hiszen ez mentesíti a fő szerződőt, a fő vállalkozót a felelősség alól. Ez a valós életben nem tartható be. Bizonyos termékek esetében és szolgáltatások esetében két szinttel le lehet hatolni az alvállalkozókig, más területeken ez nem betartható. Míg értjük a raportőrnek a megfontolásait, mi ragaszkodunk ahhoz, hogy bizonyos korlátozásokat vezessünk be. Az, hogy a gazdaságilag leghasznosabb tendert válasszuk mindig, ez az az elképzelés, amit Engel úr támogat. De ugyanakkor ne csak a legalacsonyabb árat vegyük figyelembe, az olyan termékek esetében, amelyek nagyon versenyképesek. Ezért aztán ő azt javasolja, hogy a közbeszerzés esetében amely a küszöb alatti értéken történik, segítsük elő a KKV-knak a piachoz való hozzáférését. Ami az irányítást illeti, támogatja a raportőrt, hogy a már létező szabályokat, amelyeknek a felügyeleti testületek meg kell, hogy feleljenek, továbbra is fenntartsuk, de ugyanakkor nem akarja, hogy túlterheljük ezzel a tagállamokat. Elnök úr, a Tarabella jelentést nagyon alaposan megvizsgáltuk, bár ez a válasz nagyon rövid, ez csak az első vitát szolgálja. Tudjuk, hogy még nagyon sok vitánk lesz, mielőtt elérjük a végső célunkat. Köszönöm szépen! Thank you very much for that. Köszönöm szépen! elegáns angolsággal megfogalmazott gondolatokat nagyra értékelem. Különösen, hogy a brit királynő uralkodásának 60. évfordulához közelítünk. Következő hozzászólom Kreutzmann úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Tarabella kollégám munkáját, aki igyekezett az Európai Bizottság javaslatait olyan értelemben észszerűsíteni és módosítani, ami például a szociális kritériumokat erősíteni, kidomborítja és homloktérbe helyez olyan témákat, amelyek számunkra fontosak. Ugyanakkor arra is figyelemmel kell legyünk, hogy amit akarunk, az célszerű is legyen, azon célra vezessen, amelyet kívánunk. Ezért mondta Tarabella úr, konkrét ügyekről lehet vitatkozni, hogy észszerűek vagy kevésbé észszerűek, az nem működik, hogyha eh, általános deklarációk csak, amelyekből nem ö, eh, lehet megállapítani, hogy a kritériumnak megfelelnek-e vagy sem. És éppen a KKV-k esetében, melyeknek hozzájárulását, részvételét erősíteni akarjuk, és szeretnénk bevonni, Nos, ez az a cél, ami a, leg, ami a legfontosabb. Talán megbocsátják nekem, hogy csak a, a kritikus elemeket emelem ki, és a pozitívumokat, amelyek nyilvánvalóan jellemzik az anyagot, nem taglalom. Tarabella úr a szociális kritériumok kötelező alkalmazását az eljárás minden szakaszában előrányozná. Ez elképesztő aránytalan bürokráciát jelentene a pályáztató intézmények szempontjából. Azon, ezen kívül a, a bizottság azokra a területekre korlátozta ezeket a feltételeket, amelyek Európai Uniós hatáskörbe esnek. Az alvállalkozók megjelölése a pályázatban még külön terheket jelentene és ellenmondott Arabella úr által megjelölt céloknak. A három szintű meghatározása az alvállalkozónak szerintem ö, méltánytalan korlátozása a vállalkozás ö, és a szerződés szabadságára. Lehetővé kell tenni, hogy a pályázó annyi vállalkozóval dolgozzon, és olyanokkal, amelyekkel kíván. Ugyanakkor a vállalkozó cégeket és az alvállalkozókra is kiterjeszteni Tarabella úr a garancia jogát, garancia kötelezettségét. A kockázatokat is szeretné úgy meghatározni, amely, oly módon, amely végső soron a kisvállalatok ellen hatna. Például, hogyan tudna egy kisvállalkozó, egy vállalkozó vállalkozó, illetve ellenőrizni, hogy mondjuk az egyik alvállalkozója fizet adó rendesen vagy sem. Ezek nem reális követelések. Világos az is persze, hogy minden vállalat és vállalkozó a vonatkozó szabályokat be kell tartsa. És ha megsérti e szabályokat, akkor az kizárási kritérium lehet. Ám meg kell Együtt akkor ezt egy független bíróság állapíthatja csak meg, hogy jogsértés történt politikai célokat nem feltétlenül lehet közbeszerzés révén megvalósítani, bár hiszen a közbeszerzés legfőbb célja a hatékony beszerzése termékeknek és szolgáltatások hatékony beszerzése kell legyen. Ugyanakkor Tarabéla úr törölte azt a szakaszt, mely szerint a kiküldött munkaerő irányelve érvényesül az adott esetben a közbeszerzések tekintetében is. Itt a szolgáltatás célországának jogszabályait kell érvényesíteni. Nem tudom, hogy egy belső piacon, amikor külföldi vállalatok is részt vesznek a tenderben, akkor is fontos megőrizni a teljes átláthatóságot, és ilyenkor fontos, hogy mely szabályokat veszi figyelembe a kiírófél. Tarabella úr konkrét specifikációkat is meghatároz a szolgáltatások kiírása tekintetében. Itt is a belső piac szabályai kell, hogy érvényesüljenek, ha csak a szolgáltatás vagy a, a termék előrehetesnek helyét határozzák meg, az protekcionizmus volna. A legfőképpen a gazdaságilag legkedvezőbb ajánlat elvét kell érvényesíteni. Az európai nemzetközi környezetvédelmi előírások betartása is felmerül követelményként, szerintem ez nem reális, hiszen nem mindig alapítható meg bizonysággal, hogy egy harmadik országbeli pályázó ténylegesen megsértette vagy sem az ezirányú szabályokat korábban. Egy ilyen előírás olyan pályázók, bizonyos országokbeli pályázók lenni diszkriminációt jelenthetne. A legalacsonyabb ár elvé teljes mértékben törölné Tarabella úr, holott és ehelyett a gazdaság legkedvezőbb ajánlatot irányozna elő. A tendenciát ugyan támogatható, ám bizonyos termékeknél, például standardizált szolgáltatások és termékeknél továbbra is irányodó lehet a legalacsonyabb ár elve. Az a bizottság javaslatában egy objektív módszertan kell, hogy megalapozza a döntést, amely a diszkrimináció mentességet is biztosítja. Ehelyett ez törölte volna az előadó, és a környezetvédelmi és társadalmi költségek figyelembevételét irányozza elő. A Transparency International is jelezte, hogy vannak bizonyos fenntartásai az ilyen szabályozásokkal szemben. A belső pályázatok, illetve az egyes intézmények között kírt pályázatok kizárhatnak magánpályázókat, illetve a legkedvezőbb, gazdaságilag legkedvezőbb pályázatok nem valósulhat meg. Ez aggát jelent. Javasol, támogatjuk a bizottság azon javaslatát, hogy ezen esetekben a tagállamok döntési hatáskörét hagyják nyitva. Végső cél az, hogy a KKV-k jobb hozzáférését segítsük. Tarabilla úr ezt kötelezővé tenni a lehető legtöbb területen. Ez szerintem túl messzire megy. A részvétel nem mindig észszerű, és nem mindig lehetséges. Bonyolult pályázatoknál a különféle kisvállalatok közötti koordináció nagyon nehézkes lehet. Túl komplikációkhoz vezethet. Ezért azt javasoljuk, hogy a hatóság mindig indokolja meg, hogyha ö, egyes szakaszokban írja ki a pályázatot. Fontos, hogy a KKV-k részt vehessenek, ám nem lehet kötelezővé tenni a bevonásuk. A, a nemzetközi szerződések betartása, a reciprocitása, kölcsönösség alapján merült fel a jelentéstevő a piaci hozzáférési eszközökre utalt, amelyet a liberálisok és a német szövetségek kormányt is nagyon szkeptikusan értékel a, a piacok megnyitásának ez a módja szerintük nem célra vezető, nemzetközi fórumokon kell erről döntéseket hozni. Tarabella úr, ne vegye tőlem rossz néven, hogy csak a negatív dolgokat emelem ki, de hát a bírálat az elsőleges első körben a piacot is, de más kritériumokat is figyelemmel kell kísérnünk a vita során. Konkrét témákat, kollega úr, tegnap is elmondtam, mindig mellett állok, amikor a bérdömping ellen lép fel, és egyéb negatív, például a nem értelmes verseny ellen lép fel, a, amikor, hiszen a, az egyenlő fel, feltételek biztosítása az egyik központi fontosságú célunk. Ám konkrétan meg kell vitatnunk, hogy miről is van szó és a liberálisok ilyenkor mindig maga mellett állnak majd. Köszönöm. Uh, thank you very much. Mrs. Rula. Rula asszony. Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani a raportőrnek, de most már kevés az időnk, hogy módosítókat adjunk be, hiszen a Strasburgi hét is kiesik, úgyhogy így már csak a jövő hét marad. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a mai napon marad arra, hogy bizonyos kérdéseket tisztázzunk, és megakadályozzuk azt, hogy fölösleges módosítókat adjuk be. Lenne néhány kérdésem. Az első kérdésem egészen konkrét. A nyolcas függelékből vegyük ki a technikai specifikációkat, azt mondta, és vegyük be az egyik cikkbe. Jó, csak akkor a lista egyre hosszabb lesz majd, és akkor azt mondom, hogy akkor minek a lista? Hiszen ha pontosan a mozgáskorlátozottak hiányoznak innen, akkor nem értem, hogy nem tudta ezt, miért nem tudta bevenni a nyolcas függelékbe, hiszen a bizottság ezt elvárásként említette a második kérdés. Az életminőséget és normákat illeti. Azt hiszem, hogy itt összekeverednek a dolgok, és jó lenne, hogyha tisztázhatná, hogy a koordinátorok mit gondoljanak erről, talán erről egy tájékoztató dokumentumot kiadhatna. Westlund asszony az Envy-ből, ő is kicsit összekever dolgokat, de ennek következménye is vannak. Például így kihúzták a nemzetközi normákat, pedig ezek szükségesek, hogyha a komputer technológia területén írok ki egy tendert, ezt nem lehet kihagyni. Tudja ezt? Tehát még egyszer egy briefing papert, egy tájékoztatót írhatna a koordinátoroknak, hogy pontosan megértsük, hogy mik a normák, mik a technikai specifikációk, mik a címkék, és mik a harmadik fél által minősített normák, a Third Certified Standards. Nem is értem, hogy ez a kifejezés mit jelent, hiszen a jogalkotásban normákról e kell, hogy só szó essen, és ugyanezekkel a jogi formulákkal kell kiírnunk a tendereket is. Ezen kívül az egyszerűsítést illetően. Egyértelmű, hogy decemberben született tett egy egyezmény, és akkor én azt kérdezem, hogy ha már a küszöb értékek nem változtathatók, akkor mi a szakbizottság miért mondjuk azt, hogy a B szolgáltatások esetében benne kell hagynunk az eltérő küszöbértékeket. Például egy közösség egy társaságot be akar perelni. Jogi ö, tanácsadásra van szüksége, ez elérheti a 30 ezer eurót. Tehát ahhoz, hogy ezt a pénzt előteremtsék, ki kell írni a közbeszerzést erre a pénzre, de nem teheti meg, mert a értéket nem éri el. Tehát vannak olyan kérdések, amelyek nagyon helyi jellegűek a B szolgáltatások esetében, és nem értem, hogy az ezekre vonatkozó kitételeket miért nem karolta fel. Aztán a szociális szolgáltatások küszöbértéke a szociális szolgáltatások külön kezelése. Itt a küszöbérték 1 millió. A másik keretjogszabályban 500 ezer euró. Ha az 500 ezernél maradunk, akkor ez azt jelenti, hogy minden e az alatt levő szolgáltatásra közbeszerzési pályázatot kell kiérnünk. Ezt sem értem. Jó lenne, ha erre is válaszolna, hogy módosítókat adjunk be, vagy sem. Az alvállalkozókat illetően, ezt az előttem szóló már elmondta, nem akarok erre kitérni, de ami fontos számomra, a költségek azt mondtuk a szakbizottságban, nem akarjuk a legalacsonyabb árat kiírni, de ugyanakkor Bizonyos termékek esetében az ár mégiscsak döntő fontosságú. Ha most megnézem ezt a dokumentumot, és jól értettem azt, ahogy ez itt szerepel, ön most kötelező jellegűvé tette azt, hogy a leggazdaságosabb termék áron írják ki a közbeszerzést. Nem e, jó ötletnek tartom ezt, mert bizonyos termékek esetében az ár kell, hogy döntsön, igen, de abban kellene megegyeznünk, hogy a lehető legszűkebb kategóriában essen meg ez. Egyébként az a fontos, hogy a kínálat nagyon széles palettán mozogjon. Ami az irányítást illeti Például nekünk szövetségi struktúránk van Németországban. A 84-es cikk szerint azonban ez nagyon nagy problémákat okozna, hogy hogyan biztosíthatnánk a jogbiztonságot. És egyre nagyobb jogi problémákhoz vezethetne. A 86-os módosító, 87-es módosító is itt ön azt mondja, hogy a kollektív szerződéseket hogyan alkalmazhatjuk. Ha pontos definíciót szeretnénk, which ensure an equivalent uh, level of protection should also provide a basis for exclusion. Ehrlich gesagt, es szerepel a módosítójában szerintem ezt nem írhatja így bele, anélkül, hogy ez pontosan definiálna. Szerintem pontos definíciók nélkül nem beszélhetünk tovább. Köszönöm. Thank you very much indeed. Köszönjük szépen. Nagyon eh, jellegzetesen átfogó előadás volt. Úr azt, hogy már nem is figyel ide, de azért elmondom. Csak éppen megköszöntem önnek ezt az átfogó beszámolót, és felidéztem az előadóként korábban végzett munkát. Kaszesznek úr. Děkuji, pane předsedo. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! Amikor elkezdtünk dolgozni a közbeszerzésen, akkor mindannyian egyetértettünk abban, hogy ezt rugalmasabbá, egyszerűbbé, átláthatóbbá, és hozzáférhetőbbnek kell tenni azt a kis és középvállalkozások számára, illetve a pályázat kiíró számára is egyszerűsíteni kell a feladatokat. Amikor megnézem az előttünk fekvő javaslatot, eszembe jut egy politikai nyilatkozat. Talán itt ki is írhatnánk egy versenyt, hogy ki tudja, hogy ki volt az, azt mondta, hogy szeretük volna megváltoztatni, javítani, de az eredmény a szokásos lett. Nem csak kritizálni szeretnék, például tetszik nekem az elektronikus közbeszerzésről szóló szakasz. Mindazonáltal azt gondolom, hogy a bizottság még mehetett volna messzebbre is, például azzal, hogy bevezette volna a szabványosított vagy tanúsított elektronikus tendert, ez átláthatóbb lenne, és mentes lenne minden nemzeti behatástól. Nem gondolom, hogy a szociális kritériumokat kiemelten kellene kezelni az árkritériumokhoz képest. Azt gondolom, hogy ez utopisztikus elképzelés. A Júri Bizottságban próbáltam egy meghallgatást szervezni, és hallottam a különféle érdekcsoportok képviselőit. Ők is alátámasztották azt, amit én gondolok arról, hogy ez csak egy utópia. Egy svéd hölgy volt az, aki támogatta az állításomat. Csak a szakszervezeteknek tetszett ez a szociális kritérium. Az a gondolat, hogy a legjobb árat második helyre soroljuk a szociális érzékenységgel rendelkező pályázókhoz képest, ez a pokolba vezető út. Európában problémáink vannak a versenyképességgel. És hogyha a munkaügyi törvényeket és más az utopisztikus szociális elképzeléseket exportáljuk egész Európára, akkor egy görög tragédiában találjuk majd magunkat, és egész Európára ez lesz majd érvényes. Ahogy Kreutzmann kolléga is elmondta, még van időnk megváltoztatni ezt a javaslatot. Köszönöm. Köszönjük szépen ezt a kis rémálomszerű hozzászólást. Ugyanakkor ezt is meg kell vizsgálnunk. Gion úr, az utolsó hozzászóló. Amíg beszél, addig ren, ellenőrizném, nyolcan vannak a listámon. Ha még valaki szeretne hozzászólni, azt mondja most, mert ezt időben meg kell nézni. Amíg Dejunk úr beszél, addig Hanslik úr, Csúvan úr, Stájla asszony, Kratzabét, Vajla és Getna asszony. Pirtikainen asszony. Azt hiszem, hogy már rajta is van az első alelnököt természetesen a lista első helyére fogom beírni. Van-e más valaki? Nincs, akkor Dejong úr után lesz még idő mindenkire. Tehát próbálunk mindenkit beszorítani, és lehetővé tesszük a bizottságnak is, hogy megnyilvánuljon. Diang úr, a GUE csoport jelentéstevője. Um, ik wil... Uh... Hollandul fog beszélni. Ez alkalommal. Köszönöm Tarabella úrnak a jelentést. Nem csak úgy udvariasságból mondom ezt, hanem nagyon jó pontok vannak ebben a tervezetben. Kapcsolódva ahhoz, amit korábbi hozzászólók elmondtak, a szociális kritérium alkalmazásáról. Most lehet ezeket konkrétabbá tenni, konkrét javaslatokról is beszéltünk, például egyes tehát maga a tender eljárás, a pályázati eljárás kapcsán nem sok esetben egy-egy takarítási szerződésnél, ha lebontjuk, akkor egy-egy WC tisztítására 3 perc jut. Látunk ilyen szerződéseket közbeszerzési eljárásban. Tehát a munka ö, körülmények és a nyújtott szolgáltatás minősége között van azért szoros összefüggés. És ö, tapasztaltuk, hogy önkormányzatok ö, úgy nyilatkoztak, hogy ö, nem csak azt akarjuk, hogy tiszta legyen az a mosdó helyiség, hanem azt is, hogy az alkalmazottak tisztességes munkakörülmények között végeztessék el a takarítási szolgáltatást. Tehát napi kell tűznünk ezeket a pontokat, és voltak erre konkrét példák is, mint mondottam. Aztán a szociális dimenzió hangsúlyozása elemi fontosságú és részekkel legyen ennek a jelentésnek is. Ezért szeretnék, ha a szakbizottságunk föllépne keményen ezen kondíciók mellett. Aztán vannak további gondolataim. Frakcióm szempontjából emelhetőek volnának az előbb említett küszöbértékek hanem európai szinten aktív vállalatok esetében nagyon sok vállalat nem működik, nem vesz részt európai pályázatokon, mert nem ismeri a pályázati feltételeket, nem azért, mert túl kevés pályázat volna uniós szinten. Ahol viszont vannak Európai Uniós szintű szolgáltatások, akkor meg kell néznünk ezeket, és ezekből kell vonni a tapasztalatokat. Nagyon sok kiírás esetében elmondható, hogy nem alkalmasak Európai Uniós tender kiírására. Sem a küszöbérték miatt, sem a szolgáltás jellege miatt. Ezért legyünk körültekintőek az új hatóságok felállítása tekintetében monitoring tevékenységet folytattak már önkormányzati szervek, bíróságok, nem hiszem, hogy szükség volna további hatóság felállítására a pályázati eljárás sok felügyeletére. De hát meg tudnak győzni, ha, ha jó érveik vannak persze. És utolsó gondolatom, szerintem kulcsfontosságú elem, és voltak éppen a módosítók egy részének homlok terében kell legyen, a KKV-k szerepének erősítése. A bizottság is érzékelte, ezt, és Tarabella úr is megfelelően emelte ki. Számunkra is nagyon fontos a KKV-k megfelelő szerepeltetése a pályázatokban. Right, well let's move on to contribution from members. Uh, Akkor a hozzászólások Weiss Gerber asszony 20 perc múlva elmegy, úgyhogy neki adom meg először a szót. Kilencen akarnak hozzászólni, és fél órán maradt. Úgyhogy mindenkire két perc jut. Utána meghallgatjuk a bizottságot. Tudom, hogy ma délután van a versenyképességi tanács, de a bizottságnak a javaslatát viszonylag jól fogadtuk itt. Zanetti úr, ugye ön fog hozzászólni. Úgyhogy mindenkinek két perce van. Akkor Piettikainen asszonyjal kezdjük. Aztán Steiler asszony, Weisgerber asszony, Hanslik asszony, Juven úr, Kofferáti úr, Weiler asszony, és Gebhardt asszony. Jó? Én úgy gondoltam, hogy ha a Weisgerber asszony siet, akkor neki adjuk meg a szót. Nem siet annyira, de mégis jó. Right, you can go first. As first vice president for two minutes. Akkor Pietikainen asszony. Én pedig kisurranok a japán parlamenterekhez. <clears throat> és átadom a nehéz munkámat, mint elnök munkát. Köszönöm, megpróbálok rövid lenni. Megpróbálom összefoglalni a fő pontokat. Először is a közbeszerzési stratégia. Szerintem az egész sorrend rossz. Először kellene, hogy a politikai folyamat megszülessen a kritériumokkal, ki mit akar a szolgáltatással elérni, például iskolások számára. És kellene, hogy legyen egy meghallgatás, egy nyilvános meghallgatás, ha nagy számú emberre vonatkozik a beszerzés, például az iskolai étkeztetés során kötelezővé kellene tenni a pályázók meghallgatását. Ma gyakran a pályázat születik meg először, utána, ha mégsem kielégítő az eredmény, akkor politikai folyamat indul be. Az e-közbeszerzés. Én azt hiszem, hogy ennek kellene, hogy legyen a normának lenne egy európai websájtunk, lenne egy közös programunk, lefordítva minden nyelvre, és ez elősegíteni a KKV-k munkáját, az ajánlattevők munkáját, és kiiktatná azokat a hibákat például, hogy csak az ár alapján ítéljünk meg egy-egy ajánlatot. A szociális kritériumok. ebben még jól bele kell gondolnunk. Az életciklus analízis kötelező kellene, hogy legyen, hogyha környezetvédelmi kérdésekről esik szó. És kellene, hogy legyen környezetvédelmi kvótánk minden közbeszerzésre. A szociális kritériumok, a minimum kritérium mindenki számára az kellene, hogy legyen, hogy megfeleljen a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és az EU-s normáknak, az adózási kötelezettségeknek, és így tovább, mert nem akarunk kárt okozni saját magunknak olyan társaságok pályázatának elfogadásával, akik jogsértők. Aztán... Na jó, akkor látom, hogy be kell fejeznem. A közös felelősségvállalás, erre találhatnánk gyakorlati példákat társasági szerződésekből, és végül, de nem utolsó sorban, az innováció, az új módszerek elfogadása. Így lehetne jobb tendereket elfogadni, hogyha a végeredmény céljait ítélnénk meg. Köszönöm szépen! Je suis désolée, mais... Elnézést kérek, de próbálják meg betartani a két perces időt, ugyanis hogyha mindenki két és fél percet beszél, akkor nem lesz idő se a bizottságra, se az a jelentéstevre. Weisberger asszony, mivel önnek el kell mennie. Ja, vielen Dank, Frau Voss. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm a megértésüket, és muszáj elérnem a repülőmet. A raportőrnek köszönet a javaslatáért, és most felsorolnám a megjegyzéseimet. Először is a kiválasztási kritériumok. Alapvetően gondolom mindenki egyetért, hogy a szociális és környezeti kritériumokat is figyelembe vehetnénk, de és ez a nagy különbség. Én szeretném a frakcióm nevében ezt jelezni, hogy mi azt gondoljuk, hogy nyilván már Rüle asszony jelentésével kapcsolatban is hangoztattuk ezt, önkéntes kell, hogy legyen ez, a kötelezettség az túlságosan megkötő jellegű. Mi sokkal rugalmasabb megközelítést szeretnénk, és azt, hogy ahogy Engel úr megfogalmazta, azzal egyetértünk. Ezen kívül. Én azt gondolom, hogy a raportőr javaslata a gazdaságilag legelőnyösebb javaslat elfogadásáról érdekes. Az ár véleményem szerint, a mi véleményünk szerint az része ennek, de meg kell néznünk a megszövegezést, én érdekesnek tartom a javaslatot. Aztán a bizottság javaslata szerint a tárgyalásokon bizonyos derogációkat figyelembe kell venni. Én úgy gondolom, hogy ez a korlátozás már nem felel meg a jogszabályoknak. Nagyon sok közbeszerzés arra alapul, hogy rugalmasságot várnak el. És véleményem szerint, ha a derogációt veszük figyelembe, akkor fellazítjuk a jogszabályokat. Tehát véleményem szerint a közbeszerzésnél mindig azt kell megvizsgálnunk, hogy az igénynek megfelel az ajánlat. Küszöbb értékek. A bizottság jónak tartja őket, szerintem túl alacsonyak, és meg kell őket emelnünk. A bizottság értékei nem tükrözik már azt, hogy az EU közös belső piacán milyen volumenekről beszélünk, tehát meg kell emelnünk ezeket. Ezen kívül az alvállalkozói szerződések. Én értem azt, hogy a KKV-kat a javaslattal támogatni akarjuk, de azért nagyon vigyázzunk, hogy olyan kötelezettséget is rovunk most rájuk, hogy ők felügyeljék az alvállalkozói szerződéseket és most a fals pályázatokat illetően szerintem, ami az ellenőrzést illeti, ez kell ugyan, de ne fokozzuk a bürokráciát. Köszönöm. Merci. Köszönjük. Zsüven úré a szó. Köszönöm, elnök asszony. Először is azt gondolom elmondhatjuk, hogy ennek a szövegnek a teljességével lehet egyetérteni, vagy lehet ellenkezni vele, de objektív szemmel megnézve ez a téma az Európai Parlament számára kötelező, de egy olyan szöveget alkottunk, ami nagyon érdekes, ezt el kell mondani. Most elmondhatnék minden jót, amit gondolok erről a szövegről, de most inkább a negatív elemekre koncentrálnék. Ezért elnézést kérek negatív abban az értelemben a véleményem, hogy inkább magyarázatra lenne szükségem. Általánosságban azt gondolom, hogy a, ahogy az előadó is támogatta, a rugalmasabb eljárások felé haladnánk, és rugalmasabbá tennénk az állami hatóságok munkáját is. A tárgyalásos pályázati eljárást is kedvezőbb helyzetbe hozná. Ugyanakkor vannak olyan előadói módosítók, amelyek a gyakorlatban ellentétes hatást válthatnak ki. Például azt gondolom, hogy az a módosító, ami a bizottság által javasolt határidőt eltörli, az megfosztja a kiírót egy olyan fontos intézkedéstől, ami a kezdeti javaslatban még benne volt. Ugyanígy úgy vélem, hogy a meglehetősen korlátozott allokáció egy fegyvert vesz ki az állami hatóság kezéből. Ezt a, az eszközt az Európai Bizottság adta korábban a hatóság kezébe. A 27-es, 28-as és ezt követő módosítók úgy gondolom, hogy olyan küszöböket határoznak meg, amelyek olyannyira szigorúak, hogy megfosztják az értékelés lehetőségétől a pályázat kiírót. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy abszolút mértékben szankcionálni kell a túlságosan alacsony ajánlatokat, de hogyha ezek a küszöbök túlságosan szigorúak, akkor nem lesz értékelési szabadsága a pályázat kiírónak. Hasonlóképpen vannak olyan módosítók, amelyek rosszabb helyzetbe hozzák a pályázat kíró hatóságokat, hiszen olyan feltételeket és kötelezettségeket rónak rá, amelyek gyakran a mély helyett a shell, tehát a lehet helyett a kell szót alkalmazzák. És még két-három megjegyzést tudnék még tenni. Azt az igen fontos kérdést én nem tudom eldönteni, hogy mi az a prioritást élvező szolgáltatás, és mi az, ami nem élvez prioritást. Tehát korlátozzuk azoknak a, a szolgáltatásoknak a körét, amelyek beletartozhatnak ebbe a keretbe? És végül utána már tényleg befejezem. Egyetértek önnel és a bizottsággal abban, hogy előre lépést kell elérni, de nem kellene korlátozni a pályázat kiíró kötelességeit, de hogyha a KKV-kra, a valóban kicsi szolgáltatókra gondolunk, akik elektronikusan pályáznak, akkor nem kellene őket ilyen korlátozásoknak kitenni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Úgy veszem észre, hogy senki nem tudja betartani a kétperces határidőt, mert ez valóban egy fontos és összetett téma. Koferati úré a szó. Na, no, na, no après. Nem, ön csak utána jön. Próbálunk kiegyensúlyozottan eljárni. Grazie. Provo rispettare i tempi. Per... Köszönöm, próbálom betartani a két perces határidőt. Véleményem szerint a legfontosabb két pont az, hogy a legolcsóbb ajánlattól elmozdulunk a gazdasági szempontból legelőnyösebb ajánlat felé, ahogy Mark ezt megfogalmazta. Úgy gondolom, hogy ezt lehet igazolni, és ugyanez a helyzet az alvállalkozókkal is. Nekünk Olaszországban egy nagyon szigorú szabályozásunk van, és ez nem büntette a vállalkozásokat, senkinek nem ártott, de lehetővé tette a szervezett bűnözés módszeres és drasztikus csökkentését. Ugyanis mivel semmiféle felelősség nem hárul a lánc későbbi vállalkozóira, ez a, a szervezet bűnözés számos formájának ad táptalajt. Azt gondolom, hogy ez a jelentés kimerítően tárgyalja ezt a kérdést. Én két dolgot szeretnék említeni. Az első a KKV-k kérdése. Nem gondolom, hogy a szerződéseket szét kellene aprózni annak érdekében, hogy ők is részt vehessenek. A közbeszerzések feldarabolása önkényessé válhat, és ez gazdasági szempontból büntetné a KKV-kat. Hogyha bármire szükség lenne, akkor azt akkor az ellenkezőjét kéne tenni, arra kéne ösztönöznünk a KKV-kat, hogy összefogjanak és közösen pályázzanak egy tenderre. És így együttműködve más hasonló vállalatokkal kihasználhatnák a szinergiát, amit esetleg el lehet érni, a között, amit ők végeznek, és amit más vállalatok végeznek, amely nem ugyanazok a tevékenységek, de hasonlóak. És objektív feltételek alapján egyes ágazatokban vannak olyan állami szektorok, amelyek eh, egyre inkább privatizálódnak. Ez egy hosszú folyamat. És azok a vállalatok, amelyek eh, részét képezik ennek a privatizációs folyamatnak, eh, azok számára egy külön rendszert kellene létrehozni. Nem vagyok meggyőződve arról, hogyha egyszerűen kivesszük ezt az ágazatot az általunk lefektetett eljárásból, részben azért, mert a feltételek változnak az egyes tagállamokban, és ismét elmondanám, hogy nem szabadna senkit büntetni egységes feltételeket kell lefektetni, de ezeket célzottan kell meghatározni, és ezeknek megvalósíthatóaknak kell lenniük az átmeneti fázis részeként, ahogy az egyik forgatókönyvből átérünk a másikra. Ez fontos lenne mind annak, annak érdekében, hogy elkerüljük a vállalaton belüli versengést, hiszen egyeseknek monopóliumuk van, illetve a piac dinamikáját megváltoztató folyamatok elkerülése érdekében is. Anszli asszony a, a szó, akiről nem feledkeztem meg. Köszönöm. Elnök asszony, örülök is, hogy nem feledkezett meg rólam. Köszönöm. Nem tudom, hogy a három percbe belefére mondandóm. Szeretnék gratulálni Tarabella úrnak a kiváló munkáért, amelyet elvégzett. Jól tudom, hogy két percet adtak volna eredetileg, de látom mindenki más hármat beszél, úgyhogy én is. Tehát a közbeszerzés témáját, illetően két, ennek két fontos vetületét szeretném felvetni. Ugyanett reserved contracts, a tartalékba tett szerződések tekintetében a bizottság olyan javaslata amely figyelembe veszi a hátrányos helyzetűek csoportját, tehát Ugyanakkor ezt az áradékot most felszabadították, liberalizálták, liberalizálták. A szo... Látunk kell, hogy a szociális vállalkozások esetében nem szabad a szerződések ellen hatni, különösen a szerződések szabadsága ellen lépni. Én értem, meg kell rugalmasabbá tenni a szerződések és feltételeket. A többi szakpolitika is ezt a célt kell kövesse. Egyetértek persze azzal, hogy fontos támogatni a, a hátrányos helyzetben levőket, ám nem lehet összekeverni ezt a két célrendszert, a szabad versenyt, illetve ezt a másodlagos célt. Másod, másik téma a 30-as cikk az előzetes tájékoztatás nélküli tárgyalás megkezdése. Például, ha azon közbeszerzési eljárások esetében a másodlagos szerződések esetében az opting out esetét szeretném felvázolni, amikor egy másodlagos eljárással kell megtámogatni egy nagy szerződést, mert nem látható előre annak lefutása. És ami most sem látható a szabályozásban előre, az az, hogy vannak olyan okok, amely alapján művészeti, vagy esztétikai okoknál fogva adnak ki egy szerződést, mondjuk egy, egy, egy műalkotás megvállása esetén léphetnek fel ezek a sajátságos feltételek. Itt is rugalmasabb szabályokat kellene alkalmazni a beszerző félre vonatkozóan, amikor művé, művészeti jellegű tárgya van a, a tendernek. Aztán a 34 cikk hármas pontjával kapcsolatban a cascading, tehát az egymás sorozatban követő alvállalkozók esetére vonatkozóan. Ez nem oda vezetne bennünket, hogy kizárjuk a KKV-kat? Aztán az ágazati irányelvről nem sokat beszéltünk, holott rendkívül fontos. Egyes ágazatok nagyon sajátságok jelleggel bírnak, például a postai szolgáltatások ágazata. Nálunk teljesen liberalizált a postai szolgáltatások ágazata, akkor le kéne fedni egyáltalán ezt, a, ezt az ágazatot, hiszen teljesen szabály, teljesen szabad alapon működik. Köszönöm a türelmüket. Köszönjük, Styler asszony. Stiller. Vagy Stiller, mondja az elnök. Nagyon gyors leszek, egy percet se vesz igénybe. Csak a tárgyalásokról szeretném tudni a tanácsban, hogy folynak a dolgok. Köszönöm. <laughs> Bon. Merci. Madame. Köszönjük, Kovácsavit asszony. Én szívesen átveszem az idejét. Még három hozzászóló van. Köszönöm, hogy a látogatóimat itt fogadták. Két megjegyzésem lenne. Szerintem jó, hogyha az egyszerű, rugalmas szabályokra célozzuk meg, de aztán azt látjuk a szövegben, hogy egyre bővítjük a kritériumokat. Rüle asszony, a kollektív szerződések, hogy ezzel kapcsolatban mit kellene csinálnom? Ezt tisztázná? Socially Sustainable Production Method? Hát vannak munkaügyi szabályok, ez a közbeszerzésről szól próbáljuk már beleélni magunkat a helyi közösségek helyzetében, akik megkapják ezt a szöveget, és az adófizetők pénzén kell, hogy vegyenek valamit. Hát legalább legyen értelmezhető, ez az egyetlen megoldás. Ez vezet a rugalmassághoz és az egyszerűséghez. A harmadik megjegyzésem az alvállalkozóknak az ellen ellenőrzéséről. Ez csak növeli a bürokráciát, szerintem ennek itt semmi helye. A fő fenntartásom az élelmiszerrel kapcsolatos. Gyermekeknek, időseknek, betegeknek, az úgynevezett passzív fogyasztóknak, nekik ugyanolyan jogaik vannak a minőség és egészséges élelmiszernek, mint bárki másnak értéket kell kapniuk a pénzükért, nem a legolcsóbbat kell beszerezni nekik. Kofferáti úr, azt hiszem a közbeszerzést az élelmiszer ellátás területén más szabályokkal kell figyelembe vennünk, mint a többi területen. Csak így lehet válaszolni az állampolgárok igényeire, hogy friss szezonális élelmiszereket vehessenek, amiket környezetkímélő módon termesztettek, amiket nem szállítottak túl messzire. Aztán 24-es módosító. Márk, mit értesz az alatt, hogy a termelés helyét kritériumként szabott meg. Hát ez a belső piac, itt nem lehet diszkrimináció, jól kell működnie az egységes piacnak. Remélem ezt figyelembe veszed, amikor ezt elfogadjuk. Ahogy megfogalmaztad, ez problémás mert Köszönöm. Köszönjük. Vajler asszonyi a szó. Köszönöm, elnök asszony. Három pontra korlátoznám hozzászólásomat. Meg kell állapítsam a vita során, hogy mindenki, függetlenül attól milyen frakció színét viseli, elfogadja és legitimnek, sőt, óha, kívánatosnak találja azt, hogy politikai célokkal kössük össze ezt a témát. Hét évvel ezelőtt nem ez volt a helyzet, most már igen, ez önmagában jó. Aztán azt is gondolom, kedves képviselőtársaim, hogy a valóság talaján kell maradjunk, és persze lehet, hogy sok kis cég nem is tudja, mit is csináljon, ám azok a vállalatok, amelyek európai szerződésekben indulnak, azok eléggé stabilak, és legalábbis középméretűek, hogy a különféle tarifa szerződéseket be tudják tartani. Tehát nem icipici cégekről van szó, ezért gondolom úgy, hogy azok a díjszerződések, amelyek minden tagállamban fennállnak, ön kritériumként szerepeljenek. Az apokaliptikus vízió felvázolását nem tartom éppen helyén valónak. Belátom persze, hogy egyeseket érzelmileg is felkorbácsol a téma, ám éppen az ön honfitársai esetében közép- és kelet-európai állampolgárokat kizsákmányolnak Nyugat-Európában. Ezt is meg kell akadályozzuk. Úgyhogy ne keveredjünk szocialista víziókba, nem ez a cél. Aztán Denisnek mondanám, itt van még, az a példa, amelyet ön említett, a takarító szolgáltatással, aként nyomás alá helyezik a, szolgáltatót, vagy a munkavállalót és egy, egy, egy sarokba szertett munkakörülmény között folyik, dolgozik. Hát lehet, hogy ott az önkormányzati testület elé kéne vinni ezt a dolgot, amely kiírta a pályázatot. Nem, engem is aggasztanak az ilyen helyzetek, ám nem a mi szintünkön kell ezt rendezni, hanem az, az esetben az önkormányzat képviselő testülete döntsön erről, akár fizessen kicsit többet mondjuk a takarító nőknek. Erre van lehetőség azon a szinten. Aztán látjuk, mennyire bonyolult ez az egész kérdéskör, meg kell mondanom, hogy már 7 éve foglalkozom ezzel a témával, és még így is nagyon bonyolult számomra is átrágnom magam a e dosszién, úgyhogy nem tudtam, és nem is tudtam minden megbeszélésen részt venni, és csak néhány napja van kezemben a német verzió, ezért kérem a koordinátorokat, a jelentéstevőt és az árnyékelődők csapatát, valamint a szakbizottság elnökét. Még, gondoljuk meg még egyszer, nem volna lehetőség arra, hogy két-három héttel eltoljuk a módosítók határidejét? Köszönöm. La question est prise en compte. Ezt a kérdést figyelembe vettük, meg fogjuk vizsgálni. Gébárt asszony. Igen, köszönöm szépen. Az utolsó kérdést illetően a jelentéstevővel tárgyalok erről. Lehet, hogy tényleg van -e értelme, hogy eltoljuk a határidőt. Van néhány egyéb pont is, három szám szerint, mert többre nincs időm, két percben, mint hogy háromról szóljak. Először is a kiválasztási kritériumok, és ezekkel hogyan bánjunk. Köszönöm már Tarabalának, hogy igen jó munkát végzett ezen a téren, és szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy mi a szociális kritériumokat már betettük a, a, a korábbi ö, szabályozásba is, és semmi újdonság nincs ebben. A bizottság most csak is konkrétabbá tette ezeket, tenné ezeket, ezzel semmi baj. Inkább az a probléma, hogy a konkretizálás e, e jogszabály, e jogosultság szűkítését jelenti. Például az, hogy a díjak bevétele például nagyon fontos ezzel kapcsolatban. Nem tehetünk úgy, mintha valami vadonat új dolog jött volna létre. Inkább arra törekedjünk, hogy legyen észszerű ennek szabályozása. A gazdaságilag legkedvezőbb ajánlat kritériuma is egy olyan elem, amely korábban is benne volt a jogszabályban, nem a legolcsóbb, mindig a legolcsóbb, hanem a, a leggazdaság, gazdaság legkedvezőbb ajánlat kiválasztása volt a kritérium. Ezt a kritériumot erősítette meg a többivel szemben ismét a bizottság. Tehát a gazdaság legkedvezőbb ajánlat figyelembe kell vegye a szociális aspektusokat, nyilvánvalóan a, a pályázat, illetve a minőség és a fenntarthatóság elemeit is figyelembe kell venni. Legalábbis Németországban lehet, hogy máshol másképp van, ahol nagy szerződéseket kötnek, senki, de senki nem csak a, a számokat nézi, sokszor 20-30-40 százalékkal magasabb árat fizetnek aztán a, a, a végén, mint ami a pályázatban volt, szinte mindenhol. Már csak ezért sem tekinthetjük az árat a legfontosabb tényezőnek a pályázatok megítélésekor, hanem bizony minőségre kell koncentrálni. Utolsó pontom az alvállalkozók ügye. Jó tudjuk persze, hogy a kiválasztási kritériumokat a kiírások során érvényesíteni kell az alvállalkozókra is, hiszen nagyon gyakran van egy egy generál nagyvállalkozó, fővállalkozó, és aztán a, a díjakat tiszteletben tartja, de az alvállalkozói nem, amelyek a voltagépeni munkát elvégzik, akkor az semmi hatása ennek a, ennek a feltételnek. Ezért kell biztosítanunk azt, hogy az alvállalkozók is hasonló közeléseket és hasonlóképp vállaljanak, mint a fővállalkozó. Ez számomra rendkívül fontosságú elem. Alors la parole... Köszönjük. A bizottságnak adom meg a szót, hogy röviden reagáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekes vitát hallhattunk, és nagy érdeklődéssel olvastuk Tarabella úr jelentését is. Rövid leszek, négy pontra fogok koncentrálni. Az első, hogy Bizottságként, és mivel itt most a belső piaci bizottságban ülünk, szeretnénk rámutatni arra, hogy rendkívül óvatosan kell bánnunk azzal, ami a belső piacra negatívan hathat. Például a gyártás elhelyezkedése nagyon súlyos aggály, legalábbis a bizottság számára az. Aztán a küszöb emeléséről is hallottam aggodalmakat. Ne aprózzuk szét a belső piacot. Aztán ez a, a megkülönböztetés, e, ettől a bizottság szeretne megszabadulni. Hogyha komolyan vesszük a belső piacot, akkor ezt is így kell tennünk. vannak olyan szolgáltatások, amelyeknek nagyon nagy érdeke fűződik a határon átnyúló elemekhez. Ezért a bizottság szeretné kiszélesíteni a határon átnyúló versenyt. A másik, amit mondani szerettem volna, ez már korábban is elhangzott, a homályos fogalmakkal nagyon vigyázzunk. A zavaróság az egyszerűsítés ellentéte, el, szembe megy a jogbiztonsággal. Holott a javaslat megszövegezésekor az egyik legfontosabb célkitűzésünk az volt, hogy próbáltuk megoldani a jogi problémákat, amelyek a bizonytalansághoz kapcsolódnak. Próbáltunk jobb, betartatható és munkánkhoz alapot szolgáltató szabályokat meghatározni. A homályos megfogalmazás pereskedéshez vezet, és nehezebbé teszi a pályázatkírók számára, hogy alkalmazzák a szabályokat. A harmadik dolog, amit mondani szerettem volna, egy figyelmeztetés az adminisztratív terhek növekedése ellen. Mind a pályázatkírók, mind pedig az eljárásban résztvevők számára. A negyedik aggály pedig a kölcsönösséghez kapcsolódik. Nem szabad összekeverni ezeket a gondolatokat. Van itt a bizottságnak egy javaslata, ami egy rendeletre irányul, de nem ez a megfelelő hely arra, hogy egy irányelvet alkossunk meg a közbeszerzésről. Ennyit szerettem volna elmondani, de természetesen szívesen válaszolok bármilyen kérdésükre. Merci. Köszönjük. Az jelentéstevője szó, aki nagyon sokat jegyzetelt, és meg is próbál majd válaszolni minden kérdésre. Oui, peut-être en, en frustrant quelque igen, lehet, hogy ezzel frusztrációt okozok néhány kollégának. Hét oldalt jegyzeteltem tele, de próbálok választ adni minden kérdésre. Legalábbis azokra, amik ismétlődnek. Természetesen Van de Campo úrral kezdem a néppárt részéről. A jelentéstevőkre, a bizottságra is ki fogok térni. És Természetesen mindenkinek lehetnek félelmei a kritériumokkal, különösen a környezetre vonatkozókkal kapcsolatban. Egyesek a Környezetvédelmi Bizottsághoz fordulnak, és eljöhet az az idő, amikor megkülönböztetjük a helyi alapanyagokat, és ezeket fogjuk majd előnyben részesíteni. Például ahol olyan márványt vagy követ használunk, amelyek a másik kontinensről érkeznek. Például az én országomban, hogyha ezt használjuk, akkor az két telet sem bír ki, mert nem bírja ki a fagyot, de hát ez természetesen olcsóbb, ezért mégiscsak ezt használjuk. Szabályok nélkül az ellentetjét fogjuk elérni annak, amit szerettünk volna. Úgy gondolom, hogy lesznek majd módosítók ebben az irányban is. Rul asszony sokat beszélt, hiszen ez az ő jelentéséhez is kapcsolódik. Talán ez a nagy különbség az én véleményemhez képest. Nagyon sok ötletet vetett itt fel, köztük azt, hogy puhítsuk fel egy kicsit a szabályokat az úgynevezett intellektuális szolgáltatások piacán, például a jogi szolgáltatások tekintetében. Itt beszéltünk itt az imént a művészekről is, és természetesen erre is gondolni kell. Aztán a kölcsönösséget illetően Európa nem lehet a továbbiakban a legnaivabb szereplő a világon, aki megnyitja a piacát mindenkinek. Mindenki a szabad piacról beszél, de egyedül mi gyakoroljuk. Itt most Kínára, Egyesült Államokra gondolok. A kölcsönösséget most különösen az INTA bizottság tanulmányozza. Kár, hogy nem keveredtünk jobban érdekes lett volna őket is meghallgatni, de Barnier biztos úr foglalkozik ezzel a témával, és valamikor majd kell hozni egy szabályt a kölcsönösségre vonatkozóan, ami a piac nyitással párhuzamosan még mindig nem született meg, hiszen a piacok nem egyforma arányban nyílnak meg egymás előtt. Nagyon gyakran felmerül az a jogi fogalom, Kreutzmann úr beszélt erről, de most a hozzászólók sorrendjét szeretném követni, és elnézést kérek, hogyha nem tudok minden kérdésre válaszolni, de ahogy mondtam, ezt kétoldalú módon is meg tudjuk beszélni, vagy esetleg más ülések keretében beszélhetünk még erről. A szabályok egyszerűsítése, nos, ezt valójában mindenki szeretné. De ne keverjük ezt össze a túlságos egyszerűsítéssel. Tehát amikor a legalacsonyabb eh, árról van szó, de jelenleg eh, általánosítva a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatról beszélünk. Azt mondjuk, hogy ez a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat, természetesen az ár ebben az esetben eh, nagyon fontos lenne. Tehát az árat mindig eh, figyelembe kell venni. Hiszen ha technikai szempontból az egyik eh, ajánlat a, egyértelműen a legjobb, például eh, innovációs vagy környezetvédelmi szempontból, de nem tudjuk megengedni magunknak azt, hogy ezt kifizessük, akkor hiába szeretnénk, nem fogjuk ezt az ajánlatot elfogadni. Hogyha szolgáltatásokról bonyolultabb, innovatívabb dolgokról van szó, akkor talán kevésbé lesz fontos az ár, mint más kritériumok. Frank Engelt és Van de Kamp asszonyt is meghallgattam. A szociális kritériumokat illetően örömömre szolgál, hogy az az általános elvárás, hogy ezeknek is létjogosultságot adjunk, de hát végül is el kell végezni a munkát. A szociális kritériumok esetében kell, hogy legyenek szabályok, amikor megszavazzuk az irányelveket, amikor az államokban törvényeket fogadnak el, például munkavédelmi tekintetben, ezek arra valóak, hogy betartsuk ezeket. Attól még, hogy a piacok megnyílnak, és sokat beszélünk a versenyképességről, ez nem azt jelenti, hogy zárójelbe kellene tenni az arra vonatkozó szabályokat, hogy hogyan végzik el a szolgáltatások piacán és az áruk piacán a munkákat. Tehát a szociális szempontból fenntartható termelés az továbbra is fontos, és örömömre szolgál, hogy az Európai Bíróság már előttünk jár ezen a területen. Múlt héten, vagy azt hiszem, hogy két héttel ezelőtt, május, vagy 11-én, vagy 10-én, egy meglehetősen érdekes ítélet született Hollandiával kapcsolatban. A bizottság is ott volt, de itt nem a méltányos kereskedelemről volt annyira szó. Azt gondolom, hogy ez is a jó irányba mutat. Az alvállalkozókkal kapcsolatban azt gondolom, hogy ez eléggé merev, de szeretném ismét megerősíteni, hogy ez egy érdekes mechanizmus, hasznos lehet a kis és középvállalkozások részvétele szempontjából, de forrása lehet, Konferati úr ezt említette, hogy itt a maffiának is tere nyílik, és ezért szabályozni kell ezt a területet is, pontosítani kell és átláthatóbbá kell tenni. Amikor szerződést kötünk egy fővállalkozóval, aki egy másodiknak, egy harmadiknak, negyediknek, tizediknek továbbadja a munkát, és a végén illegális munkavállalók végzik el a munkát. Innen 50 méterre a Luxemburg téren vannak román illegális munkavállalók, akik néhány héttel ezelőttig takarították a pályaudvart, mert a belga államvasutak, egy állami cég kiadta a pályaudvar takarítását egy fővállalkozónak, aki tovább és tovább kiadta a munkát az állvállalkozóknak, akik itt Brüsszelben méltatlan körülmények között élnek és dolgoznak, itt az Európai Parlament tövében, ez elfogadhatatlan. De örülök, hogy most elindult ez a kezdeményezés. Flamanville-ben lengyel munkavállalók dolgoznak az atomerőműben, és senki nem védi őket, megsérülnek, és úgy kell aztán hazamenniük. Vannak szabályok, amiket be kell tartani, és az alvállalkozók alkalmazását egészségesebbé kell tenni, és biztosítani kell azt, hogy a munkát a pályázat kiíró megelégedésére és a munkavállalók védelme mellett végzik el. Kreutzmann úr ő is hangsúlyozta azt a, az aspektust, hogy konkrét rendelkezések szerepeljenek. Ő egy ilyen nagyon konkrét ember, szerettem volna én is olyan dolgokra utalni, amik léteznek, olyan törvényekre. Az irányelvek, a nemzeti jogszabályok, mindenképpen el kell kerülni a túlzott bürokráciát. De mindig be kell tartani a törvények szabályait is. Lehet, hogy én kicsit szélesebb értelemben értelmezem ezt, mint a bizottság, de a kifizetési szabályok, a szociális kifizetések esetében nem a gyanakvás alapján kell együttműködni, hanem a jogszabályok alapján. De ehhez az kell, hogy azok egyértelműen meg legyenek határozva. Alapvetően nagyon fontosnak tartom, hogy a gazdasági értelemben legfontos, legelőnyösebb ajánlat esetében nem az ár az egyetlen meghatározó tényező. Azt gondolom, hogy a bizottság javaslatában már számos elem szerepelt ezek közül, de meg vagyok győződve arról, hogy az alapvető célkitűzés, ami az, hogy a gazdasági kilábalásban részt vegyünk és ehhez hozzájáruljunk. 19-20 százaléka az Európai Unió GDP-ének a kis és középvállalkozásokhoz kerül, Az állami hatóságok esetében fontos, hogy meg, meg legyen indokolva, amikor nem közbeszerzést alkalmazunk. A kölcsönösség szintén egy érdekes gondolat, ezt Krajcman úr is említette, Rula asszony. A technikai specifikációk listája, hogyha beírtam ezt a szövegbe, akkor ezt azért tettem, hogy kiterjesszem annak a, az említését, és ne csak a mellékletbe kerüljenek bele. Miért tartjuk ezt meg? Én a bizottság szándékából indulok ki, de például a mentő szolgálatok számára ez, ez megnehezítheti a helyzetet. Nem szeretnénk bonyolítani azokat a folyamatokat, amiket lehet egyszerűsíteni is, és amelyek nem nemzeteken átnyúló versenyt váltanak ki. De ezt még meg lehet vitatni. Az alvállalkozók, erről az imént beszéltem, Azt hiszem, hogy világos az álláspontom, meg kell tisztítani, egészségesebbé kell ezt tenni. Olyan országokra gondolok, mint Olaszország, Franciaország. Itt egyértelműbbé váltak a dolgok, és ennek örülünk. Azt hiszem, hogy az általam adott példákból világosan érthető, hogy a túlzott alvállalkozók alkalmazása és a tovább szervezés, munka továbbadás felesleges és káros lehet. A 24-es cikkben a tanács véleményét is meghallgattuk, ők nem nézték ezt jó szemmel. De ahogy mondtam, osztom azt a véleményt, hogy ott, ahol nincsen ellenőrző hatóság, azt ott létre kell hozni. 27 tagállam az 27 különböző rendszert jelent, és ezeket harmonizálni kell. Ez azt jelenti, hogy minden olyan közbeszerzési folyamat, ami torzításhoz vagy esetleg korrupcióhoz vezethet, azt meg kell, hogy tudjuk büntetni valahogyan. Ha nincsen ilyen hatóság, akkor hozzuk azt létre a 84-es cikket, ha úgy módosítjuk, ahogy én szerettem volna, azt gondolom, hogy ahol ez létezik, Németországban, hogyha ezek helyi hatóságok, akkor nem kell egy berlini szövetségi hatóságot létrehozni, hogyha ez megvan a tartományokban, vagy az én országomban, a régiókban, akkor arra van szükség, hogy a, a tartományok közbeszerzéseit ezek a hatóságok ellenőrizzék, én, én szerintem, hogyha a meglevő hatóságokra támaszkodunk, az egy jó gondolat. Közusznik úr, előttem erre nagyon nagyszerűen megfeleltek. Akárhogy lengyelek, románok, de akár csehek is lehetnének, ön azt elviseli, hogy az ön honfitársai a mi országunkba jönnek és vadállatokként tartják őket, hogyha cseh munkavállalók jönnek ide, akkor jöjjenek, tártkarokkal várjuk őket, de megfelelő fizetést kell nekik adni. Hogyha például egy cseh jön ide Belgiumba, és 5 vagy 6 eurót keres óránként, vagy akár 2 eurót, lehetne ez egy litván is, vagy bárki. Észszerűen nem fogadhatjuk ezt el. Azt gondoljuk, hogy versenyképességről beszélünk, de nem lehet versenyképesnek lenni a szociális jogok tiszteletben tartása nélkül nem lehet úgy kezelni az embereket, mintha állatok lennének. És természetesen hevesen reagálok arra, amit ön mondott, de hát ne lepődjön meg ezen. Ön inkább megfigyelő, én pedig a haladás pártolója vagyok, természetesen eltér a véleményünk. De köszönöm az általános méltatást, ami a KKV-kre való hangsúly fektetését illeti, ezt sokan mondták, Elnézést, Petikányen asszony, hogyha sokáig beszélek. a Közbeszerzésről volt szó. A tagállamokat képezni kell, a helyi hatóságokat, a KKV-kat képezni kell, és ez megtakarítás forrása is lehet. Mind a pályázatkírókat, mind pedig a vállalkozásokat tájékoztatni kell. Én utaztam például Portugáliába és Németországba, de Franciaországban is vannak olyan dolgok, amik ha nem is nyugtalanítanak, de azért foglalkoztatnak. Meg kell győződni arról, hogy a platform mindenhol egységes. Az kell, hogy minden kompatibilis legyen egymással, hogy az információ lehető legszélesebb körben forogjon, és hogy a pályázatkírókat illetve a vállalkozókat is felkészítsük. De ha az információ valakinek a postaládájában landol, vagy a hivatalos közlönyt lapozgatja, ez így sokkal hatékonyabb lehet, és így költségeket is spórolunk. Demisztifikálni kell ezt a területet. 1180 euróról van itt szó, például egy, egy számítógép, vagy a digitális elektronikus aláírás bevezetése. Az életciklus. Ez szerintem olyasmi, amit be kellene vezetni a technikai specifikációkban is. Ezt fakultatív módon az odaítélő hatóságra hagyhatjuk, de amikor az odaítélési szekcióról van szó, azt gondolom, hogy ezt meg kellene erősíteni, a bizottságnak van is erre vonatkozóan egy irányelv tervezete. A környezetvédelmi kritériumok már szerepelnek itt, de a szociális kritériumokat még meg kell egy kicsit erősíteni. Heisberg asszony a kiválasztási kritériumokról beszélt. Az ár egy részét képezi ennek. Ez természetesen ez részét képezi a gazdasági szempontból legelőnyösebb ajánlatnak, ahogy az idén imént is mondtam a szabványosítani kell azt, hogy az árnak döntő szerepe van a kritériumok között, és hogy és kisebb szerepe legyen, hogyha egy összetettebb ajánlatról van szó. Zsíver úr nagyon sok kérdést tett föl, és már az eljárással kapcsolatban nagyon egyértelműen szeretem volna kimondani azt, hogy természetesen a tudatosságnövelésen is dolgozni kell. A jogi fogalmakat pedig nem lehet homályosan hagyni, és nem szabad helyt hagyni a, a fellebbezések lehetőségének. Az elektronikus közbeszerzést számos KKV fogja majd alkalmazni nem annyira arról van szó, hogy mennyi időbe telik az ajánlat benyújtása a levélben és e-mailen, hanem az, hogy mennyi idő kell az, hogy megfontolják az ajánlatot. Hogyha bonyolult munkákról, építészetről, szolgáltatásokról van szó, akkor idő kell ahhoz, hogy az ajánlat elkészüljön. És azt gondolom, hogy a kezdeti határidő az irányelv 17. és 18. cikkében, akkor egyértelművé kell tenni, hogy a KKV-kban nincs, nincsenek felesleges emberek, akik azzal tudnak tölteni az egész munkaidejüket, hogy megfontolják ezeket az ajánlatokat. Ezért támogatnék én egy hosszabb határidőt. A, a mély és a shell kérdése. Hát amikor azt mondjuk, hogy mély, vagyis lehet, akkor az egy, inkább egy jó szándékra utal, a, a shell, a kell, az pedig egy kötelesség. Én a selt preferálom, ez jobban pontosítja a dolgokat, mint a mély, de ha szeretnék, akkor lehet mélyt is mondani. Az elektronikus közbeszerzés megkönnyítésről is van szó. Köszönöm szépen a méltatást a gazdasági szempontból legelőnyösebb ajánlattal és az alvállalkozással kapcsolatban. Köszönöm Anzik asszonynak is, aki a korlátozott szerződésekről beszélt. Most folyik éppen a, a foci bajnokság, és 17 órakor lesz egy esemény, amit szeretnék részt venni, de ezt most csak így zárójában mondtam el. Ami a művészeket illeti, illetve az intellektuális foglalkozást tűzőket, például a jogászokat, most erre külön oda kell figyelni. A, már így sincs az, aki a legjobb hozzászólást mondta, Korádze asszony. Nem is nyújtom tovább. Weiler asszony. Köszönöm, hogy elmondta ezt, és egyetértek vele, és Gépárt asszony. Felírtam, hogy lenyűgöző munka. de hogy komolyan beszéljek, ahogy mondtam, kedves kollégák, a munka még csak most kezdődik, most kell benyújtani a módosítókat. Nekem semmilyen problémám nincsen azzal, hogy meghosszabbítsuk a határidőt, ez egy komplikált téma, sok módosító fog érkezni vannak teljes olyan bekezdések, amikhez hozzá se nyúltam, ezt még lehet módosítani. A Strasburgi héten mindig sok dolgunk van, és különféle megbeszélések között rohangálunk, még akkor is, hogy a 14 és 17 óra között van. Teljesen megértem, hogyha úgy döntenek, hogy a koordinátorok ülésén vagy az elnökség ülésén még megvitatják ezt, ezzel semmi bajom nincs. Köszönöm szépen a jó szándékot és a hajlandóságot a további munkára. Néhány hónap múlva ez a gyümölcsét is meghozza. Köszönjük már ezt a remek munkát és remek vitát. Van még egy dolog, amiről nem beszéltem. Szeretném megköszönni azt, hogy szenvedélyesen védted azt, hogy a munkavállalók jogainak védelme nem mond ellen a jobb versenyképességnek és az erősebb növekedésnek. Épp ellenkezőleg. De itt most nem kellene ideológiai vitákba bocsátkozni. Valóban időre van szükség ahhoz, hogy tehát a módosítók benyújtásának határideje június 14-e lesz. Ekkor fogjuk megvitatni. Július 9-én és 10-én beszélünk a módosítókról, de talán inkább a koordinátorok ülésén vitatjuk meg a határidőket. És most visszaadom Malcolm Arbor úrnak az elnökség becses székét. Uh, Hölgyeim és uraim, Koferáti úr türelmesen vár, még egy napi rendi pontunk van. Tarabella úr, köszönjük. A téma kezelését, de igaza van, erről még sokat fogunk vitázni. Nyilván az ütemtervről is, és a koordinátorok ülésén is szó lesz erről. aki nem marad itt, azt arra kérném, hogy csendesen hagyja el a termet, hogy hallgassuk meg Kofferáti urat. Kofferáti úr véleménytervezete az im, a megfelelő biztonságos és fenntartható nyugdíjak menetrendjéről. Pietikainen, asszony az árnyékelőadó, Kreutzmann úr, remélem visszajön, de remélem, hogy visszajön annak ellenére, hogy elmegy most. Dion úr még itt van. Úgyhogy van néhány árnyék előadónk, lehet, hogy Kreutzmann urat még vissza kell rángatni, de Koferáti úr, késünk, úgyhogy kérem, röviden foglalja össze. Aztán megkérem mindenkit, hogy járuljon hozzá. Tessék, Kofferati úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Van néhány hősies kolléga, akiknek sikerült átrágniuk magukat a Tarabella jelentésen. Úgyhogy én már tulajdonképpen már elmondtam, amit akartam, és rövid az időnk, úgyhogy amit nem fogok megtenni, az az, hogy még egyszer az általános hátteret ismertessem. Ehelyett néhány plusz megjegyzést tennék, amit esetleg bele lehet venni még a szövetbe az első probléma. Ami szerintem be kellene, hogy kerüljön a szövegbe, az, nagyon sok ember munkájára jellemző Európában. Ez egy trend, amely azon alapul, hogy öregedő a társadalmunk, és egyre hosszabb a várható életkor, így aztán általában megfigyelhető, hogy az egyének későbbig, idősebb korukig dolgoznak, és később mennek nyugdíjba. De akik dolgoznak, azok nem mind ugyanolyan körülmények között dolgoznak, van néhány olyan munka, például az iparban, ahol nagyon kimerítő a munka. Ezt figyelembe kell vennünk. Nem hiszem. Hagy mondjak egy banális példát. Valaki, aki az acéliparban dolgozik technikai szakértőként, akinek van légkondicionáló a hivatalában, nem lehet azt összehasonlítani azzal, aki az olvasztó kemence mellett dolgozik. Úgyhogy valahogy ezeknek az embereknek kompenzálni kell a, valahogy a nyugdíjukban a különbséget az igazságosság elvének megfelelően. Ezen a példán kívül mindannyian tudjuk, hogy vannak olyan munkakörök, amelyek eltérnek egymástól megterhelésben. A második pont, amelyel kapcsolatban ajánlást szeretnék tenni, a következő. Az európai országok munkaerőpiacán az atipikus szerződések száma egyre inkább nő. Szemben a múltban tapasztalt tipikus szerződéseken. Most már vannak szezonális vagy határozott idejű szerződések. És egy, ez a rendszer hasznot hajt a munkavállalók kárára. Azt jelenti a munkavállalók számára, hogy vannak olyan időszakok, amikor szerződés nem védi őket. Ezért nagyon nehéz lesz ezekre az időszakokra nyugdíjat megállapítani. Tehát ilyen kis hiányosságok fognak, ma, fognak mm, majd tapasztalni a karrierjükben. A, ez, ezek az időszakok, amikor nem dolgoztak ezek az egyének, ezek csökkenteni fogják a nyugdíj mértékét. Nagyon sok fiatal úgy kezdi a karrierjét, Atipics. Hogy atipikus szerződéseket kötnek. A harmadik probléma. Minden egyes európai országban, vagy némely országban, inkább, mint másikban, amit látunk az az, hogy, vesz, hogy ö, olyan veszélyes munkákat végeztetnek el az emberekkel, amiket migránsoknak adnak oda, nincsenek szerződések, és nem védik őket jogszabályok. A fekete piaci munka. Korábban európai állampolgárok végették ezt. Azt a fajta munkát, amiről én beszélek, azt főleg a migránsok végzik. Ez nem csak azt jelenti, hogy ezek az emberek illegálisan tartózkodnak az adott országban, de azt is, hogy nem fizetnek nyugdíj hozzájárulást. Ez pedig azt jelenti, hogy a jövőben problémák lesznek, mert nem lesz nyugdíjuk. De ugyanakkor alá is ássák a teljes rendszert, hiszen a munkáltató nem fizet utánuk nyugdíj hozzájárulást. Ezeket a kihívásokat mind kezelnünk kell, mint ahogy az adó elkerülést is. Mégpedig azért, mert az a munka, amit ezek az emberek végeznek, akik aztán a végén nem kapnak nyugdíjat, és károsítja a munkáltatójuk a nyugdíjrendszert, az egy létező dolog, illetve Természetesen ilyen esetekben a nyugdíj nem átadható. Egyre inkább növekszik azoknak a száma, akik egy adott országban dolgoznak, nyugdíjárulékot fizetnek, majd hazatérnek az anyaországukba. Ha a földközi tengeri országokat nézik meg Európában, az bevett szokás volt, hogy az emberek egy országban munkát vállaltak, majd aztán hazatértek, hogy élvezik a nyugdíjukat. Például most Észak-Európában nagyon sok munkavállaló van a volt Szovjetunióból, és a földközi tenger országaiban pedig Afrikából. Amikor hazatérnek az anyaországokba, akkor magukkal kellene, hogy vigyék a nyugdíjjogosultságukat úgyhogy határon átnyúló szabályokra van szükségünk. Hogy garantáljuk azt, hogy ez megtörténik, ahogy már javasolták, biztosítanunk kell, hogy talán egy irányelvet fogadjunk el. Vagy fogalmazzuk át a nyugdíjpénztárakra vonatkozó jogszabályt, hiszen ez lehetővé kell, hogy tegye az emberek számára, hogy a befizetett hozzájárulást valahogy visszakapják. És ez nem csak az európai állampolgárokra igaz, hanem az unión kívüliekre is. Hát ez néhány olyan gondolat, amit már elmondtam a múltkor is, hiszen önök megjegyzéseket tettek, és ma is följegyzem a megjegyzéseket, és nyilvánvalóan módosítókat is beadhatnak amelyeket figyelembe veszek. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Ezt a nagyon fontos és átfogó magyarázatot. Hallgassuk meg az árnyékelődókat először Petekányi asszony. Először is megköszönöm a jelentéstevő munkáját és a jó érveket. Magam is néhány gondolattal járulnék hozzá. Az egyik az, hogy igen, úgy gondolom én is, hangsúlyoznunk kell aznak a módszerét, hogyan lehet tovább munkában tartani, arra bátorít az embereket, hogy tovább dolgozzanak. Ez tudnék egyik sarokpontja lehet a nyugdíj alapok és általában a nyugdíjrendszer stabilitásának. Ez pedig közös felelőssége a munkavállalónak, a munkaadónak és a közszektornak. Érintett néhány olyan témát, konkrét témát is, amelyel foglalkoznunk kell. Egyik a, a rövid távú munkavállalás, amely esetében fontos, hogy a, a nyugdíj szint, a nyugdíjba vonuláskor ne legyen észszerűtlenül alacsony. Aztán a munka ö, igénybevévő jellege, vagy nehéz, a nehéz munka sajátságait vegyék figyelembe a nyugdíjazásnál, és a nyugdíjak megfizethetősége. Tehát ne vonják le a kifizetett nyugdíjból, ne vonjanak le helyi önkormányzati vagy állami szinten. És a minimal, minimum nyugdíjszintek harmonizációja és szabályozás európai szinten Ez is észszerű szintet hivatott biztosítani a nyugdíjak körében. Annál is inkább fontos ez, mert többen más tagállamban dolgoznak, és éppen ez a cél, hogy ezt, ez bátorítsuk, ezt a folyamatot. A dolog nem olyan egyszerű, az Európai Bizottság a harmonizáció opt-in modelljét ö, bátorította. Ugyanakkor vannak kockázatai ennek a annak arra nézvést, hogy milyen szint alakul majd ki, és esetleg nem egyenlő elbánásban részesülnek emberek, attól függően, hogy melyik vállalatnál, melyik országban dolgoztak. Úgyhogy az optim modell esetében nagyon óvatos lennék általában. Aztán néhány további gondolat. A nők nyugdíja. Persze ez is tükrözni hivatott a munkában töltött évek számát, ám jól tudjuk, hogy a nők általában kisebb bért kapnak, és gyakrabban kell otthon maradjanak a családot fenntartva, úgyhogy az alacsonyabb bérek paradigmája aztán alacsony nyugdíjakat eredményez. Ezt megfelelő súlya kell figyelem vennünk a modellekben a nők nyugdíjának kiszámításakor. Végül nem utolsó sorban, ez inkább egy politikai jellegű megjegyzés, amikor a nyugdíjválságról beszélünk egyre gyakrabban, fontos, hogy a parlament olyan üzenetet fogalmazzon meg, amely azt mondja ki, hogy a nyugdíjasok nem csak terhet jelentenek, hanem a társadalom fontos aktív elemei és részei. Elnök, köszönöm, Krajcman úr a következő. Köszönöm, elnök úr. Európai nyugdíjrendszer egyre inkább nyomás alá kerül és ez a következő években ez a nyomás még fokozódni is fog. Ezért üdvözöljük Kamferáti úr állásfoglalás tervezetét, mely a bizottság javaslatai mellett szól alapjaiban. Ugyanakkor állásfoglalásban nem szabad megfeledkeznünk az alapvető problémákról, arról, hogy a gazdasági és pénzügyi válság ne, még nehezebbé tette a nyugdíjrendszerek helyzetét. Ugyanakkor látunk kell, hogy az elsődleges probléma a demográfia helyzetből adódik. El kell kerüljük a, azt a benyomást, hogy, hogy negatív hatása van a pénzügyi rendszer a nyugdíjrendszerre. Nem így van. A jól működő, modern pénzügyi rendszerek lehetővé teszik a nyugdíjrendszerek fenntartását és a megfelelő gazdálkodást. A nyugdíjpénztárak nagyon jó működnek, sok esetben sok példát említhetek, és magas nyugdíjakat tudnak kifizetni. Ezért a magánnyugdíjak pénztárak pillérét is fenn kell tartani, mert fontos része az elemnek. Ugyanakkor a nyugdíjba lépés kora kell, hogy illeszkedjék a várható élettartam növekedéséhez. Itt a tagállamnak is vannak teendői. A jelentéstevő önkéntes rugalmas intézkedéseket javasol. A rugalmas intézkedésekkel se, semmi gond nincsen, itt különféle elképzelések uralkodnak, ám az önkéntesség ö, azt is jelentheti, hogy korábban megy nyugdíjba valaki, ám ezt a nyugdíjban is tükröztetni kell. Tehát a rendszer rugalmasságának nézetét osztom, a kivételek esetében azonban látnunk kell, és Németországban nagyon gyakran látható ez világosan, hogy nehéz testi, ha valaki egész életében nehéz testi munkát végez, nem tud 67 éves koráig dolgozni, ám itt a ö, szakszervezeteknek is be kell lépnie a folyamatban, és amikor az új díj szerződéseket megkötik, és rendkívül rugalmas feltételeket állapítanak meg a korai nyugdíjazás tekintetében, ott lehet igazából rendezni ezt a kérdést. Itt kell érvényesíteni ezeket az igényeket a szakszervezetekkel kapcsolatban az ibc e t Mindig említenem kell az Európai Szakszervezeti Szövetséget, amelynek el kell érje, hogy ne legyen mindenki, ne mindenkit egy kalap alá vegyenek, attól függően mennyire nehéz munkát végez a munkavilágában, milyen szerepet vállal, annak ö, fényében kell a nyugdíjakat megállapítani. Kofferáti úr a ö, állami nyugdíj pillérét szeretném megerősíteni. Az állami nyugdíjrendszer erősítését lehetővé kell tennünk, ugyanakkor ö, a jelen, már a jelenlegi szint fenntartása is rendkívül nagy kihívást jelent. Világos, hogy a, a munkavilága sok helyen nagyon más. Valaki 30-40 évig dolgozott, az más esetben, mint aki 20 évig, és a struktúrák is mások az időskori szegénység helyzetét mindenképpen meg kell akadályoznunk. Ez olyan feladat, amelyel szembe kell néznünk. Végül minden szabályozási döntésnél, amelyet területen születik, nagyon körültekintőek kell eljárnunk. A az üzemi nyugdíjak erősítése szerintem, arányának erősítése szerintem a rossz utat jelenteni tehát ahol versenyeznek a, a nyugdíjpiacon, ott, e, ott rendben van a vállalati nyugdíj, ám csak ezen a területen. Örülök az együttműködésnek, köszönöm mondjuk az előadó munkáját, és várom a további egyeztetéseket. Thank you very much, Mrs. Turunen. Köszönöm. Köszönöm. Az előadónak is. A nyugdíjvita két témáról szól, a megfelelősségről, arról, hogy elég-e a nyugdíj arra, hogy megéljen belőle az ember. A másik kérdés az, hogy miből finanszírozzuk a nyugdíjakat. Ebben a vitában mi zöldek egyetértünk. Nyitottak vagyunk a reformokra annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a demográfiai változásokat követik a nyugdíjpiacok és a munkapiaci változásokat is, de társadalmilag igazságosnak kell lenni, a reformoknak és a szolidaritást fokozniuk kell, nem gyengíteni. Ez az alap megközelítésünk. Szerintem az EU nem írhat elő egy nyugdíjkort, sőt, szerintem mi sem, de elvileg nem tartjuk azt helyesnek, hogy a nyugdíjkorhatárt felemeljük, mert nagyon sok tagállamon így is megemelték őket. Szerintem nem ezt kell tennünk most. Aztán az első pillérben, hát mi úgy gondoljuk, hogy több pilléres rendszernek kell ennek lennie, de az első pillérnek depriváció ellenesnek kell lennie. Mert vannak olyanok, akik nem támaszkodhatnak második, harmadik pilléres kiegészítő nyugdíjra, vagyis az első pillérnek, az alapnyugdíjnak a szegénység ellenesnek kell lennie. Aztán az imkó perspektívát ki kellene domborítanunk valahogy a jelentésben. A jövő nyugdíjasai jelenleg fogyasztók, ezt hangsúlyoznunk kellene, mert az Employ szakbizottság még majd nagyon sok szociális aspektussal fog foglalkozni. Ezen kívül az Employ Szakbizottságnak még javaslatokat kell tennünk. A válság idején a harmadik pilléres nyugdíj nagyon nagy károkat szenvedett, és néhány nyugdíj alap kockára tette a begyűjtött pénzeket rövid távú beruházásokkal, és vannak olyan nyugdíjasok, akik a 30 et elvesztették a megsporolt pénzeknek, rá kell kényszerítenünk a cégeket, hogy hosszú távú befektetésekben gondolkozzanak, és ne legyenek kockázatvállalók. Aztán a pénzügyi műveleti adó, hát ez ugye vitatott téma. A múlt héten Strasbourgban úgy döntöttük, hogy nem szavazunk erről. Ezt sajnálom, mert pontosan ezt kényszeríteni rá a bankok a cégeket, hogy hosszú távon gondolkozzanak. De ez az FTT adó, hát jó, ez egy nagyon vitás kérdés. Másodszorban ösztönzőket kell teremtenünk, hogy szociálisan és környezetileg felelősek legyenek a nyugdíj alapi beruházások. Én a Dán nyugdíj alapoknak a befektetéseit átnéztem, Hát nem túl rózsás a kép, van itt még mit tenni. Tájékoztatás, átláthatóság a fogyasztóknak, különösen a harmadik pillérben, a tőke alapú nyugdíjportfólióknál nagyon fontos, hogy tudják, hogy mit választanak. Csőd, védelem, illetve a második pillérben a nyugdíjak portabilitása, az átvíve, átvihetőség nagyon fontos. hogy a munkavállalók közvetlenül átvihessék a nyugdíjukat a következő munkadóhoz, vagy legalábbis legyen egy Európai Uniós nyomon követési rendszer ha több országban dolgozott az ember, hogy a végén, amikor begyűjti a nyugdíját, akkor ezt követhesse. Végül a igény a nyugdíjalapoknak, hogy legyen elég ütköző zónájuk a válság idején is a kifizetésekhez elég pénz. Ezek imkó megközelítések, remélem, hogy ezek bekerülnek a módosítókból a szövegbe, de egyetértünk azzal, amit a raportőr már elmondott. Köszönöm. Uh, Köszönjük szépen ezeket a nagyon helyén való megjegyzéseket. És Dejan Gúr következik. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek is. Néhány gyors megjegyzést tennék. Azt gondolom, hogy a raportőr megközelítése pozitív. arra kell koncentrálnunk, hogy az embereket visszaállítsuk a munkába. A munkanélküliség ugyanis emelkedik, Hollandiában is egyre nehezebb munkát találni. Legutóbb, amikor az én véleményemről beszéltünk a nyugdíjakkal kapcsolatban, az IMKO-ban, akkor próbáltunk nem nagyon belekeveredni az adósság problémájába, ugyanis inkább az Ample bizottság feladata ez. Azt gondolom, hogy egy kicsit homályos a megfogalmazás. Ami a második pillért illeti, az első pilléren felül, nos, egyetértek azzal, hogy nagyon sok embernek van első pillérből származó nyugdíja, ezeknek szegénysége állónak kell lenniük. Ami pedig a második pillért illeti, ennek másnak kell lennie, mint amilyen az első. A legelső alkalommal hallottunk arról, hogy az európai irányelvet egyértelműbbé kell tenni a tőke megfelelési követelményeknek a nyugdíjalapok esetében nem kell megállniuk, és semmiképpen nem kell a kettes szolvencia kritériumokat alkalmazni. Ez ugyanis egyes tagállamokban fenntarthatatlanná tenni a helyzetet. Mégis mondanunk kell valamit ebben a témában. De az utolsó, vagy inkább az utolsó előtti dolog, amit mondani szeretnék, az, hogy legutóbb többet beszéltünk a nyugdíjjogosultságok hordozhatóságáról. Először is az adózási kérdéseket kellene itt figyelembe venni, Ez arról szól, hogy adót kell fizetni a nyugdíjak után. Nagyon sok nyugdíjalap panaszkodik arra, hogy mivel eltérőek a nyugdíjrendszerek a második pillér keretében, nagyon nehéz a helyzet olyankor, amikor a megtakarításon alapuló nyugdíjrendszert össze kell vetni egy olyan rendszerrel, ami nem tőke alapú. Hogyha ezek egy borítékba mennek, akkor hogyan mondjuk meg, hogy mennyit érnek? Ma elég azt mondani, hogy ezeket átvihetővé kellene tenni, de azt gondolom, hogy megfelelő lenne, hogyha a bizottság konkrét ötletekkel állna elő arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezeket a számításokat valóban elvégezni. És szeretném ezt itt az IMCO-ban is feltenni. Legutóbb is feltettük ezt a kérdést, egy követőrendszert szerettünk volna. Ennek segítségével lehetne tudni, hogy melyik nyugdíjjogosultság milyen tagállamból származik, ezt fontosnak tartanám. Egy, ez egy fontos javaslat. Egyetértek azzal, amit a harmadik pillérről mondtak előttem. A fogyasztóknak nyújtott információ annak azhoz járul hozzá, hogy tudják, hogy mik a kockázatok, és így egyértelművé válna az, hogy a harmadik pillérbeli nyugdíjak hogyan is működnek. lehet, hogy egy bizonyos nyugdíjalapból alacsonyabb nyugdíj származik, mint ahogy ezt előre gondoltuk, és ezt is meg kell előzni, hogy Gebhardt asszony az utolsó hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Az eszmecsere, mert most zárunk le, bemutatta, hogy a nyugdíjrendszerek a tagállamokban nagyon különbözőek. És épp ezért azok a válaszok, amelyek, részválaszok, amelyek születtek, szintén nagyon különböznek egymástól erre mindenképpen figyelemmel kell lennünk. Azonban egy dolgot világosá kell tennem ehelyt. Számomra Sergio Cofferati az a javaslata, hogy különleges ö, hangsúlyt fejezzünk az első pillérre, arra, hogy ez a legfontosabb, mert az kell legyen az első pillér, amely gondoskodik elsősorban arról, hogy az emberek alap, az idős emberek alap ö, igényeit alapvetően lefedje, illetve kielégítse. Ez számomra nagyon fontos, mert sok vállalatnál nincs is vállalati nyugdíj, sok esetben nem létezik ez a, ez a pillér. A harmadik pillér pedig a magánnyugdíj, az egy pótlagos biztosíték, ám ki tudja ezt megfizetni? Az, akinek van pénze. Akinek azonban nincs pénze, ez nem igen tudja megfizetni. Aki rosszul fizetett munkakörben dolgozik, épp az vagy aki mond mini jobb ott tölt be, Németországban így hívjuk ezt, vagy, vagy aki bruttó 1000 euróra dolgozik havonta, annak nincs pénze arra, hogy magányúli pénztárba éljen befizetéssel. Épp ők azok tehát, akiknek leginkább szüksége volna a pótlagos nyugdíjra, magánnyugdíjpénztárból, az nem tudja megfizetni. Ezért fontos, hogy kimondjuk, az első pillér a legfontosabb. A másik gondolat, amivel foglalkozni szeretnék, Sergio azt mondotta, hogy a nyugdíjba lépés korhatára rendkívül fontos. És szerintem a jó gondolat az, hogy rugalmasan határozzuk ezt meg. Vannak olyan emberek, akik fizikailag test, nagyon nehéz munkát végeznek, nem tudnak 67 vagy 65 éves korukig sem dolgozni, vagy akár csak 60 éves korukig bírják. Aztán vannak kevésbé fizikailag, vagy, vagy pszichikailag kevésbé igénybe vevő munkák, vagy, vagy fárasztó munkák, azok ott, ott dolgozók akár 70 éves korukig azon túl is dolgozni szeretnének. Tehát látnunk kell az életvalóságát az illető személynek, és ennek fényében kell meghatározni a nyugdíjba lépés korhatárát. Ugyanakkor vannak tagállamok, ahol a, a nyugdíjkorhatár átlaga 60 év alatt van. Hát ott szinte akadémiai vitatárgya lehet csak, hogy 62-65 vagy 67 éves korban legyen a nyugdíj korhatár. Ugyanakkor, aki 65 éves korában veszi munkahelyet, úgy tud munkába menni, mert senki, egyetlen cég sem fogja felvenni. Itt akkor, tehát a, a második pillérben lehetne valamiféle gondolat, talán Sergio, te jobban értesz hozzá, de itt lehetne gondoskodni arról, hogy azok a vállalatok, amelyek arányon aránytalanul kevés idős embert alkalmaznak, mondjuk 55 éves kor fölött, azok arányosan magasabb vállalati nyugdíj kifizetéseket éljenek. Ez lehetne a, a vállalatok szociális felelősségvállásának része, meg kéne vizsgálnunk ennek lehetőségét is. Ez csak gondolat, ami eszembe jutott, de lehet, hogy érdemes megvitatni. Aztán Petek Kájnen asszony, meg Sergio is beszélt a nők, szólt a nők helyzetéről, amelyet külön, amely külön figyelmet érdemel, hisz az időskori szegénység bizony női szegénység alapvetően, és a nők életük végén nagy számban kell elszenvedjék ezt az Európai Unióban is. Ezzel kapcsolatban is erőteljesebben kell fellépnünk, arról gondoskodva, hogy a nők és a férfiak jövedelme azonos munka esetén azonos legyen. Ezért emelni kell a nők bérszínvonalát. És ez bihúzza a méregfogát az időskori női szegénységnek is majd. Uh, Köszönöm szépen. Mivel az árnyék jelentéstevő nincs itt, ezért csak egy-két dolgot mondanék el, mert a koordinátoroknak elég lesz ma egy óra. Először, hogy reagáljak az aktív állampolgárok akkodalmaira. Ami a nyugdíjat illeti, ez az európai állampolgár aggodalmainak 20-as toplistáján szerepel. Azt hiszem, hogy különösen ez első-második pillér kérdése. Amikor a Horizont 2020-as projektet vitettük meg, akkor azt láttuk, hogy az egyetemeken a kutatók az első pilléres nyugdíjat illetően egyszerűen röghöz köti őket, és nem léphetnek ki, vagy ha kilépnének, akkor nagyon nagy károkat szenvednének, ha elmennének az egyetem, több mint munkaidótól, és máshova mennének. Tehát azoknak, akik mobilok akarnak lenni, mert pont ezen a pályán kellene, hogy legyenek, azoknak ez hatalmas hátrányt jelent. Úgyhogy nem tudják kihasználni az intellektuális kapacitások, kapacitásukat így. Úgyhogy lehetne, és ez az az alapelképzelés, egy drákúj lépést tenni, hogy lenne egy külön nyugdíj biztosító az európai akadémikusok számára. Hiszen lehet, hogy az ember szeretne mind az állami, mind a magánszférában karriert építeni. Ez a fajta mobilitás szerintem nagyon fontos társadalom számára, az egyén számára, az európai gazdaság számára. Úgyhogy mivel mi vagyunk a egységes belső piac őrei, szerintem rá kellene mutatnunk, hogy itt tényleg nagy problémák vannak. Bizonyos csoportok háttérbe szorulnak. A végső megjegyzésem, személyes élmény, olasz nyugdíjrendszer, Kofferati úr érdekelni fog ezt. Van egy választóm, aki több mint tíz évig Olaszországban dolgozott, aztán sajnos egy súlyos ö, szembetegsége alakult ki, munkaképtelen lett, és visszatért az Egyesült Királyságba, és ö, az összegyűlt nyugdíját Olaszországból nem tudta kifizettetni az Egyesült Királyságban. A Solvit rendszer még esettanulmányt is készített ebből a brit Solvit weblapó. Egy évig próbálta megkapni az olasz nyugdíjat, és a Solvitnak 6 hétre volt szüksége, hogy rávegye az olaszokat, hogy kifizessék a nyugdíját. Hát ez, lá, ez mutatja, hogy miféle első pilléres problémákkal kerülnek szembe az emberek. És talán Nekünk azt kellene mondani, hogy igen, igen, jó az információcsere, de egyértelmű, hogy a szolvit feladata ez a fajta probléma megoldás. Úgyhogy jó lenne, hogyha ilyen értelmű módosítókat állíthatnak össze, mivel a DG Employmentből nincs itt senki a bizottságtól, ezért akkor itt lezárjuk, úgyhogy Koferati úr befejezheti, és akkor utána megkezdjük a koordinátori ülést. Két perc, de maximum, mert különben a koordinátorok mérgesek lesznek. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnénk mondani a kollégáknak, hogy megjegyzéseket és kiegészítéseket tettek. Gyorsan összefoglalva, először is az EU-nak nincsenek jogalkotói jogkörei a nyugdíj rendszerekkel kapcsolatban, ez tagállami felelősség. Mi csak kritériumokat tudunk lefektetni, amely a, az uniformitást biztosíthatná a nyugdíjrendszerek területén Európában, és így biztosíthatjuk, hogy működik a rendszer. Ez azt jelenti, hogy a mi feladatunk az az, hogy távolabbra tekintsünk, mint ahogy ezt tettük. Még távolabbra is, <clears throat> mint a fehér könyvben, vagy ebben a jelentésben. Például most erről nem sok szó esett, mert a múltkor már megvitattuk, de van egy olyan probléma, ami drámai lehet. Több millió nő számára egész Európában. Mégpedig azt, hogy mindenki a tőke alapú rendszerre vált, ami azt jelenti, hogy a végeredményben annyi nyugdíjat kap vissza az ember, amennyit befizetett. A nők azonban gyermeket nevelnek, gyakran gyesen vannak, kevesebbet fizetnek be a rendszerbe, csak hogy tovább élnek, mint a férfiak. Úgyhogy brutálisan bezárul a kör, hiszen kevés nyugdíjat kapnak, viszont azon alapszik az életük nagyon sokáig. Úgyhogy ehelyett, amit most teszünk, azt kellene csinálni, hogy már az első pillérben korrigáljuk ezt a fajta különbséget. Én tudom, hogy a második, harmadik pillér nagyon hasznos, de senkinek nem adhatunk biztató reményeket, hogyha az első pillér nem tudja garantálni, hogy 30-40 év múlva elszegényednek az emberek. Köszönöm. Elnök, köszönjük ezt a szakértelmet. Módosítók határideje július 12-12 óra, és július